van egy legjobb gyakorlat. És a harmadik, utolsó általános kérdésem, ön azt, önök azt gondolják-e, hogy fontos belevenni a dischartba néhány egyéb általános gazdasági szempontot, például a tagállamok viselkedését, hozzáállását az Európa 2020-hoz, vagy egyéb szempontokat. Ez volt a rövid bevezető, még konkrét kérdéseket is intézek az egyes főigazgatóságokhoz, és még a végén leszűrjük a kollégákkal a konklúziókat. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönöm. Tifa főigazgató úr kapja meg a regionális fejlesztési főigazgatóságtól. Köszönöm, elnök azt. Very much welcome. Üdvözlöm azt, amit az előadó elmondott az az, hogy a teljesítményre kell nagyobb hangsúlyt fektetni. Ez tükröződik abban is, amit a főigazgatók eh, az tevékenységi jelentésükben, amiről beszámoltak. A múltban inkább eh, a kettes és a hármas fejezetre koncentráltunk. Azt hiszem, hogy jó, hogyha most a harmadik fejezetről is eh, beszélünk, és igazából ez áll az első helyen a teljesítmény. Az első megkérdezte tőlünk azt, hogy mik a szakpolitikai területünkön a legfontosabb eredmények, mi a legnagyobb haszna a tevékenységünknek talán megnézhetnénk még egyszer ezt a grafikont, mert ezek a számok ezer szónál többet mondanak. Demonstrálnunk kell az eredményeket a regionális politikai programokban, az intelligens, inkluzív növekedés kapcsán. Négy kulcsfontosságú teljesítményindikátorunk van a hány munkahely jött létre a programnak köszönhetően, ez az első. Itt ezek 2013 év végi adatok, mert ez a legfrissebb információ, ezek az adatok voltak a legfrissebbek. 770 ezer eh, munkahely jött eh, létre 2013-ban, ez jelentős növekedés az előző évhez képest. Ugyanis itt most már intelligens növekedésről beszélünk. A második indikátor eh, hány vállalat együtt működött együtt a támogatott kutatóintézetekkel, 27 ezer közelében van a szám, ez is egy fontos növekedés 2012 óta. Kisvállalatok, illetve hogy általában vállalatok milyen font, mennyire játszottak fontos szerepet. 209 ezer vállalat cég kapott regionális támogatást. Az előző évben ez a szám alacsonyabb volt. És ami a fenntarthatóságot illeti, a, jelentős volt a növekedés a megújuló energia előállító kapacitások terén. Ez csak négy kulcsindikátor, Nincs időm most eh, arra, hogy eh, sokkal részletesebben kitérjek az éves tevékenységi jelentésünk eh, részleteire, ahol a különböző célkitűzéseket soroltuk fel. És azt hiszem, ez nagyon fontos, hogy ön beszélt az érintettekről, a polgárokról. Nos, létrehoztunk egy kohéziós politika Eh, adatplatformot, egy nyitott platformot, amihez, tehát minden polgár hozzáférhet ehhez a nyitott adatbázishoz, és megtalálja az európai strukturális és beruházási alapra vonatkozó adatokat. Nem csak globális adatokat, amiket én itt bemutattam, hanem országonkénti lebontásban is hozzáférhetnek az adatokhoz, és projekt példákhoz is. Azt hiszem, ez nagyon fontos információ, és hogyha valamikor majd a szakbizottságuk szeretné ezt a nyitott adott platformot megtekinteni, akkor vagy öröm, örömmel megbemutatnám ezt önöknek. Rákérdezett az új elemekre is. Mindez, amiről beszéltem, az eredmények, ezek természetesen a régi időszak eredményei, és ez nem is lehet másképpen. Ugyanis az új időszak kapcsán a parlament és a tanács csak 2013. Eh, decemberében fogadta el ezt az új rendeletet, tehát túl korai lenne még az új időszak eredményeiről beszélni. De az éves tevékenységi beszámolomban megtalálnak egy első ilyen kísérleti esetet, példát, amikor is a teljesítményorientációt először próbáltuk ki egy programban és arra kértem az igazgatókat és az illetékes előadókat, az országokért felelős előadókat, hogy értékeljék a programok teljesítményét. Ebben a jelentésben nagyon érdekes adatokat találnak erről. Ez egy dry run volt, tehát még Eh, benzin nélkül ment az autó, hogy majd a jövőben vizsgál, hogyan tudjuk majd eh, értékelni a teljesítményt, ezt eh, próbáltuk feltárni. Kedves előadó asszony, amit ön előadott, arra próbáltam reagálni. Az önök kezében vagyok, elnök asszony, hogyha a hagyományosabb részről is kívánnak tájékoztatást, a tasról, vagy a megfelelőségről, hogyha ezről is akarják, hogy beszéljek, akkor hát önök döntenek, akkor megteszem. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hatottátok, hogy még egy darabig itt szeretnénk, hogy maradjon velünk. Martina, néhány kérdést feltennék rögtön, és utána vagy rátérünk a többi részre. Azt kérdezném, hogy ki számítja, számolja ki a kettes szlájdon a számokat, és hogyan? Második kérdés. Önök és a tagállamok hogyan számítják ki, hogy hány munkahely jött létre, és hogyan ítélik meg, hogy ezek fenntartható munkahelyek-e? Az adatok, amiket itt megtalált, ezeket a tagállamok szolgáltatták az úgynevezett Annual Implementation Reportban, az éves végrehajtási jelentésben. Júniusban, júliusban kapjuk meg ezeket minden évben, tehát ez volt az adatok forrása. A DJ régióban mi ellenőrzéseket végzünk, de nem auditálunk. Tehát nem auditáljuk ezeket az információkat. Mert a régi időszakban nem volt kötelező ez az adatszolgáltatás. A következő időszakban ez már máshogy lesz. És az azt követő időszakban az új programokra azt tervezzük, hogy auditálni fogjuk a teljesítményre vonatkozó információ megbízhatóságát is. Létrehozott munkahelyek száma. Nos, nem csak kis vállalatokra gondolunk, ugye, hogy mi adunk támogatást, és akkor bővül a vállalkozás, és ott megszámoljuk, hogy hány munkahely jött részre. Más munkahelyeket is beszámítunk, például ha egy hulladék, szennyvízkezelőt, létesítményt hoznak létre, akkor is nagyon nagy körben jönnek létre munkahelyek ennek kapcsán. Köszönöm szépen. Nekem is van néhány kérdésem. Igaz, hogy most már egy kicsit túl sok papír van előttem, nehéz eligazodni. Joggal utalt az új korszak kihívásaira, ott is van egy érdekes belső auditálási megközelítés, és ott megvizsgálták azt, hogy a főigazgatóság hogyan készült fel a következő időszak feladataira. Talán erről többet is megtudhatnánk, mivel hogyha azt mondjuk, hogy belső audit, akkor erről azért többet is szeretnénk hallani, nem csak ezt az egy szót. A főigazgatóság tehát erre hogyan készül föl, ez az első kérdésem, és hol látja a legnagyobb nehézségeket, a legnagyobb kihívásokat. A második kérdésem a 7B függelékre vonatkozik az éves tevékenységek dokumentumban, különböző hibaszázalékok és a korrigált hibaszázalékokat tartalmazó függelékről van szó. Ugye nagyon precíz listáról van szó, az egyes tagállamokból az adatokat hogyan értékelték ki, mi, mik a fejlemények, változott valamit a helyzet, elemezték-e a fejleményeket, javult-e valami, de persze 322 operatív programról elég nehéz átfogó képet kapni, nem tudom, hogy ez sikerült-e önöknek. Tavalyi évhez képest javult vagy romlott a helyzet, ez a kérdésem. Aztán a reservationöknél ugye több éven keresztül volt egy volt törzs vendégük, most ugye van egy, van egy törzs ügyfelük, egy törzs ügyfelük Spanyolország, és a Reservations rovatban van egy kis javulás, ha jól értem, de ugyanazok az adatok vannak ezeknél a szóban forgó állandó országoknál, nem változik a helyzet. Ön hogy látja ezt? A, ezeket a projekteket, a finanszírozásokat ugye csak évvégéig lehet folytatni, de meddig, vár, mikor várhatjuk azt, hogy hogy az egyes szektorokban milyen pénzügyi, lesznek pénzügyi korrekciók, vagy valamifajta kilábalás. Aztán megint csak a 7B függelék, itt a vidék, vidéki terület, a DJ Agri, itt sokkal nagyobb a korrektúra teljesítmény, az agrárterületen, mint a regionális területen, és több éve élek már a gyanúperrel, hogy nem igazán nézik meg, hogy mit, mi történik, talán ezzel kapcsolatban tudnának mondani valamit, nem igazán figyelnek oda. Also, äh, vielen Dank. Ähm, die erste Frage war bezüglich der Vor Első kérdés, ugye a főigazgatóság felkészülése. Nos, ahogyan tudja, a bizottság az erősebb teljesítmény orientációra helyezett súlyt, tehát már évekkel ezelőtt jól felkészültünk erre, Először is az egész főigazgatóságot újját szerveztük. A múltban nagyon erősen az abszorpció kritériumára voltunk orientálva, erre figyeltünk, és hogyha megnézik a beszámolóinkat, akkor elsősorban mindig arról volt szó, hogy a források hány százalékát szívták fel, úgymond a tagállamok végrehajtottunk egy átszervezést, amikor is az úgynevezett kompetenciaközpontokat megalkottuk. Ezek olyan ügyosztályok, amelyek a lényegi kérdésekkel foglalkoznak. A foglalkozás azt jelenti, hogy egy kompetenciacentrum a Smart Clothes tárgykörével foglalkozik, ahol is a specializációt mozdítják elő. Egy másik kompetencia centrum az inkluzív növekedés tájkövérével foglalkozik. Tehát most egy új szervezetünk van, ahol egy adott igazgató nem csupán a projekt, projektek végrehajtását felügyeli egyes tagállamokban, tehát nem tagállami referátumok, ügyosztályok vannak, hanem érdem lényegi kérdésekkel foglalkozó referátumok. Matrix szervezeteket is bevezettünk. Az egyiket a teljesítményorientációra, amely csupán a teljesítményértékeléssel foglalkozik, és ez az egység együttműködik az ország ügyosztályokkal. Ez az együttműködés különösen fontos volt az új programok vonatkozásában, mivel az új programok esetében először fordul elő az, hogy minden prioritási tengelyen specifikus célokat rögzítettünk. Egy intervenciós logikát építettünk fel, mutatókat alakítottunk ki. Korán felkészültünk arra, hogy a tárgyalások során mindezt majd végrehajtjuk. A bizottság az év vége felé előáll majd egy jelentéssel, ahol is bemutatjuk, hogy a tervezésnek milyen eredményei vannak, és megnézzük majd, látjuk majd, hogy a fő ennek a jelentésnek az eredményekre fókuszál. Tehát nem elsősorban arról van szó, hogy mennyi pénz hová folyik, hova kerül, hanem arról, hogy a befektetett pénz valóban hoz-e eredményt. Tehát jól felkészültünk erre, és ahogyan a korábbi kérdésre válaszolva már elmondottam, ebben a jelentésben is tehát ez egyfajta kísérleti megközelítés. Azt mondottuk, hogy próbáljuk meg, hogy olyan helyzetbe kerülünk, amelyben a jövőben leszünk majd. Tehát, hogy nem csak azt mondjuk, hogy ebben a programban probléma van a szabályszerűséggel és a jogszerűséggel, hanem az adott programok teljesítményét is értékelni akarjuk. Első ízben tettük ezt meg, minden, minden nehézséggel, amit ez magával hoz, mivel sokkal kevesebb adatunk van, sokkal ö, csekélyebb ö, volt a teljesítmény alapú megközelítés a korábbi időszakokban. De edzeni szeretnénk előkészíteni magunkat a jövő kettős feladatára, ahol is a teljesítményről és ugyanakkor a kritériumoknak való megfelelésről lesz szó egyszerre. Gressle asszony fel tett még kérdéseket a második részt illetően is. Az egyik ilyen kérdés az volt, hogy a vizsgáló hatóságok véleményében mennyiben bíz, mennyire bízunk meg a tagállamok vizsgáló hatóságairól van szó. Hogyan tudják, a vizsgáló hatóságok a legfontosabb forrásai számunkra az adatoknak, de azt is biztosítani kell, hogy a vizsgáló hatóságok megfelelően működjenek és a teljes időszakban 265 vizsgálatot végeztek ezek a vizsgálóhatóságok. 2014 végén úgy nézett ki a helyzet, hogy a 75-ből 47 hatóságot vizsgáltunk meg, ez a 94%-át érintette a forrásoknak. 72-en közülük megbízhatónak bizonyultak, ez a források 91%-át érinti, és az önkérdésre válaszolva, már ami a hiba arányt illeti, akkor azt látjuk, hogy a hiba arány 97%-ánál a vizsgálóhatóságok adataira tudtunk hagyatkozni. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy minden esetben átvettük az általuk megállapított hiba arányt. Gyakran előfordulhat, hogy a, ható, a vizsgálóhatóság ugyan helyesen állapította meg a hibarányt a saját szúrópróba vizsgálatai során, ugyanakkor bizonyos, vizsgál, bizonyos hibákat nem derítettek fel, és mi ezt korrigáltuk. Összességében a vizsgálóhatóságok 1,8%-os hibarányt jelentettek felénk, és ezt a hiba arányt mi pedig korrigáltuk 2,7%-ról, tehát körülbelül 50%-kal emelve azt. Tehát nem vesszük át egészen egyszerűen a vizsgáló hatóságok adatait, hanem elvégezzük a szükséges korrekciókat azon esetekben is, amikor nem támaszkodhatunk a vizsgálóhatóságokra. Az tehát a helyzet, hogy a hiba arány, amelyet én a jelentésemben szerepetettem a 2014-es évre vonatkozóan. 2,6-5,3 százalék között mozog, tehát körülbelül ugyanaz maradt az elmúlt évben, illetve az az előtti évek során. Azt hiszem ezzel megválasztottam a kérdést. Ja, még az országok problémája. Helyes, igen, az országokkal az a helyzet, hogy igen, itt van ez a bizonyos táblázat. Láthatják, hogy a problematikus országok a 2014-es évben Spanyolország, Szlovákia, Magyarország és Olaszország. Magyarország 2015-ös év során egyes dolgokon javított, és Spanyolország, Szlovákia, illetve Magyarország, Szlovénia és Olaszország maradtak ezek a problematikus országok. Jó magam is sajnálattal látom, hogy egyes országok folyamatosan szerepelnek itt. Egy dolog fontos, hogy mindez nem az EU költségvetést károsítja, mert amíg létezik egy fenntartás, addig nem fizetjük ki a forrásokat, de ez egy tartós állapotta is válhat. Spanyolországban a problémák nagy részt abból adódnak, hogy nagyon sok köztes hely van, amelyek regionális, nemzeti szinten egyaránt tevékenykednek, és hogyha egy hiba felép, akkor az valamennyi programba belekerül. A következő tervezési időszak vonatkozásában Spanyolországgal nagy erőfeszítéseket tettünk, hogy ezt a szerkezetet, struktúrát javítsuk. Körülbelül 150 köztes hely van, hivatal van, vagy volt, és jelenleg 50 alatt van a ezen hivatalok száma. Tehát itt láthatunk némi pozitív fejleményt, előrelépést, és az is sikerült, hogy a regionális és a szövetségi programok egyfajta zűrzavarát, összekapcsolódását világosabban szétválasszuk egymástól ezt a két szintet. Tehát itt mindenképpen előrelépések várhatóak. Nos, Magyarországgal szintén megbeszéléseket folytatunk, különösen a közbeszerzés területén, hogy javítsuk az ottani helyzetet. Mindezen országokban természetesen súlyt helyezünk a tárgyalások során arra, hogy a régi időszak strukturális problémáit ne vigyük át az új időszakra. Köszönöm. mit Galileo zu sprechen, und sie bewegt sich doch. Akkor, ahogy Galileo mondtam, a Föld mégis mozog, vagy mégis mozog a Föld. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a nagyon részletes és nagyon precíz választ. Két kérdésem lenne és ebből a megállapításból indulunk ki, amelyet a számvevőszék már évek óta is újra és újra leszögez a regionális politikával kapcsolatban. Amikor azt halljuk, hogy regionális politika, sokszor elhangzik az a kritika, hogy még mindig ugye nem csalás jellegű, de azért meg elég sok a szabálytalanság különböző dossziékban. És azt kérdezem, az új rendelet, az új jogszabályi keret kapcsán, hogy lát-e nagy lehetőséget, vagy több lehetőséget most már arra, hogy fellépjenek a sok vagy a nagyobb szabálytalanságokkal szemben. A második kérdés. A regionális politikát sokszor támadják, azzal kapcsolatban, hogy milyen mértékben tud visszaszerezni jogosulatlan kifizetéseket. Túl alacsony ez a visszaszerzési arány, hangzik el a vált, és tulajdonképpen 2014-ben, és viszonylag alacsony volt a regionális politikában ez a visszafizettetési e, arány. Nem tudom, hogy ezen hogy lehetne segíteni, illetve hogy e, hogyan kívánja e, javítani a visszafizettetési rátát. Parancsoljon. Az első kérdése a szabálytalanságok. A regionális politikában a szabálytalanságok egyik fő forrása a közbeszerzés, és ez itt a, egy különbség a többi területhez képest. Ezen a területen most először bevezettük az ex ante kondicionalitást. Azaz, 2016 végére legkésőbb eleget kell tenni a saját követelményeinknek. Tehát nem csak az irányelv kell, hogy átültetve legyen addig, hanem az alkalmazása is rendbe kell, hogy legyen, és hatékony kell, hogy legyen. A növekedési főigazgatóságbeli kollégákkal országonként meghatároztuk, hogy ez még, ahol ez még nem így van, ott legyenek cselekvési tervek, mérföldkövekkel, és ezeknek az alapján um, nyomon fogjuk követni a uh, végrehajtást a tagállamokkal együtt. Azt hiszem feltételezhetjük joggal, hogy a jövőben a szabálytalanságok ezen a területen uh, csökkenni fog a szabálytalanságok száma. Azt hiszem a szakbizottság uh, ma délelőtt vitatott meg egy jelentést pont ebben a kérdéskörben, és a bizottság nagyon is egyetért az általános ajánlásokkal, tehát hogy többet kell tennünk, és ugyanakkor a számvevőszék szavai azért megnyugtatóak, mert azt mondták, hogy jó úton járunk. A következő pontra azt mondanám, a következő időszakban az ösztönzők struktúrája meg fog változni. Jelenleg, hogyha a bizottság vagy a számvevőszék egy szabálytalanságra bukkan a saját auditja során, akkor a tagállamnak elég könnyű a szabálytalan kiadást helyettesíteni, és akkor csak az történik, hogy hát valamennyivel csökken a társfinanszírozás. Van egy ösztönző arra, hogy volt egy ilyen ösztönző arra, hogy ezt ilyen egyszerűen lássák. De a jövőben ez változik. Ugyanis ha a tagállam elvégzi a zárszámadást, lezárja a számlákat, és a bizottság, vagy valamik más európai auditor jön, és talál rábukan egy súlyos szabálytalanságra, akkor egy korrekció nettó kell, hogy legyen. És ezzel erősíteni fogjuk az könyvvizsgáló vagy ellenőrző hatóságok szerepét ugyanis a tagállamoknak érdeke lesz az, hogy erős legyen az audit hatóság, ugye az, az ellenőrző hatóság bukkan rá problémára, akkor helyettesíthetik ezt az összeget, hogyha pozitívan reagálnak a kifogásolt kérdésre, és együttműködnek. A pénzek jogosultan kifizetések visszaszerzése a pénzügyi korrekciók volt a másik kérdés. Itt látják a számokból, az egész időszakra nézve a pénzügyi korrekciókat, ha megnézzük, a saját kezdeményezésünkből kiindulva is volt egy 30%-os növekedés. 2013 és 2014 között, tehát ez jelentős növekedés, és fontos az is, hogy a tagállamok által elvégzett korrekciók tekintetében is volt egy jelentős növekedés. Nem mondanám, hogy ennél többet nem lehet elérni, de hát látják itt a számokból, hogy azért itt is jó úton járunk. Remélem, hogy válaszoltam a kérdésekre. Ayala Sender kolléginak következik. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm de úrnak ezeket a, az információkat. Nos, én a, az előzetesen számunkra rendelkezésre bocsájtott szövegből indulnék ki itt van egy dokumentum, amelyben szerepel az operatív programok listája, amelyek esetében 2014-ben fenntartást fogalmaztak meg. Ez egy viszonylag hosszú lista, mint ahogyan ez mindig lenni szokott. Aztán van itt egy hasáb, a 2014-es évre vonatkozó fenntartásokkal. Számos kommentár van itt, jó lenne, hogyha ki tudnám fejteni, hogy mire is vonatkozik ez a kis kommentár, amit szerepel számunkra, a spanyolok számára azt jelenti ez, hogy a technikai segítségnyújtás esetében az egyes hatóságok esetében nem tudom, hogy ez a részleges vagy ez a teljes kifejezés itt a kommentárok között, ez jó vagy sem. Tehát szeretném megérteni, hogy mit is jelentenek valójában ezek a kis kommentárok a 2014-es évre vonatkozóan. Aztán azt sem értettem teljesen, hogy ön egy extrapolációt alkalmaz 2,6-2,8-as arányban, és szeretném tudni, hogy hogyan számolták ki ezt a hiba határsávot. Érdekes az értékelés az új időszakra vonatkozóan is. Valamint az ösztönzők struktúrája. Meg kell még vizsgálnunk, hogy az új ösztönző struktúra helyese, és vajon a régiók, illetve az autonóm tartományok, amelyek a közö, amelyeknek közös programokban kell dolgozniuk, boldogulnak ezzel a rendszerrel. Aztán itt van az utolsó táblázat, ahol is szerepel egy hasáb, egy oszlop, ST, nem tudom, hogy ez mire vonatkozik ez a hasáb. Mit a szó? Amit Feller kolléga kap még szót. Köszönöm, elnök asszony. Éppen a regionális szakbizottság üléséről jövök, ahol párhuzamosan zajlik egy meghallgatás szakértők és közvetlenül érintettek részvételével, akik a kohéziós politika, strukturális politika végrehajtásával vannak megbízva az országukban, mezőgazdaság és hasonló dolgok. És ott arról zajlik a megbeszélés, hogy az egyszerűsítés, a simplification, ahogy szépen mondjuk, sajnos nem érzékelhető helyi szinten Noha politikailag az új keret rendelettel minden támogatási terület, mint az agrárium, a halászat, a regionális politika, a különféle modalitások kiegyenlítését céloztuk, ezért ennek ellenére továbbra is minden programozási területen eltérőek a szabályok, eltérő ö, utasítások vannak, mert ami például az elszámolási modalitásokat illeti nem összevethetőek ezek a területek, és természetesen az olyan hatóságok, amelyeknek nincsen miniszteri stábhoz viszonyítható apparátusuk, nehezen tudják ezeket végrehajtani. Időközben már azon is gondolkodnak, hogy bizonyos területeken ami a ráfordítást illeti, illetve a hasznot a strukturális alapokból vagy más forrásokból az EU részéről, hogy esetleg a költség haszon egyáltalán milyen viszonyban áll egymásnak, egyáltalán megéri még pályázni ezekre az EU-s pénzekre. Nagyon veszélyesnek tartom, hogy most a második évben, a második év vége felé, a támogatási időszak második vége felé járunk, és a félidős mérleghez közeledünk, ugyanakkor még nem minden operatív program került megerősítésre. Fennel a kérdés, hogy az európai támogatási politika mennyiben tudja még a kohéziót, a belső összetartást ösztönözni az Európai Unión belül. Ahogyan én tudom, a tanács részéről, a tanács elnöksége részéről vannak az irányú törekvések, hogy egy magas szintű csoport keretében ö, intenzíven tárgyalják meg ezt a témát. Csak arra akartam utalni, hogy itt az igény és a lehetőségek igencsak messze vannak egymástól, és talán nincs már olyan sok időnk, hogy ezt az ellentmondást áthidaljuk. Ajánlá Mrs. Ajala asszonyhoz. Elnézést, megy a speaker. Elnézést ezért a zsargonért, de igen, teljes mértékben igaza van. Ezek a minősítések és tartalékok valóban magyarázatra szorulnak. Az első. Van egy olyan, hogy hírnévi tartalék, vagy fenntartás. Reputational reservation. Ugye néha beleütközünk ebbe a fogalomba. A reputation, ez egy program, ez, ak- ez, akkor, lép- ez akkor érvényes, hogyha nem eszközöltem kifizetés, vagyis idézőjelben nem veszélyezteti ez a költségvetést, azonban a program nem működik. Vannak hiányosságok, hibák a programban, és ez reputational hírnévre kiható. A második olyan programok, amelyekben van kifizetésem. Aztán van a teli és a részleges, a, te, a teljes az a teljes program, a részleges, a partial, az a programnak csak egy része, az a része, ahol az audit report jelentéseikben, vagy az ország audit jelentéseiben, különösen Spanyolországban ezekben a jelentésekben időnként a hatóságok hibát találnak, de nem az egészben, csak egy részében. Például Spanyolországban, hogyha van egy közvetítő testület, amelynek van egy problémája, akkor ez részleges problémaként más mindenféle programban megtalálja, mivel hogy a program többi része, részét ez nem érinti. Természetesen a legrosszabb forgatókönyv az, hogyha az egész program problematikus, tehát a full az a legrosszabb, és a partial, a részleges, az csak a program egy néhány része defektes. Ezek az általános számok. A, a fenntartásaink tekintetében, és aztán van egy tagállami lebontás, és Spanyolország esetében is látja, hogy mivel van egy közvetítő testületekkel kapcsolatos program, ezért ez csak egy részleges program, vagyis nincs teljes probléma. Tehát a full az itt nem, noha teljes jelent, mégsem pozitívum, hanem nagyon is negatív. Az ETC, az az Európai Területi Együttműködés, aztán végül még Feller úr, el kell mondanom, hogy ez a kép, amit ön felfestett, egy kicsit túlságosan sötét, hogy azt állítja, hogy egyáltalán nem érezhető az egyszerűsítés, most ezért az erős, erős túlzás. De talán egy kicsikét szűrjük meg ezt az üzenetet, ugye parlament és tanács együttesen ők ketten hoztak létre és fogadtak el egy olyan rendeletet, amelyben nagyon sok egyszerűsítési lehetőség is van, például az e-kohézió, például a leegyszerűsített költségopció, németül ez most nem jut az eszembe, Simplified Cost Option, mondja a speaker, tehát ez is már egy előrelépés önmagában véve, akkor is, hogyha bonyolultak a szabályok, akkor is jobb, hogyha egy szabálykészletünk van, és nem több. De persze az egyszerűsítés még tovább lehetne folytatni, és ezért a biztosunk is megragadta a kezdeményezés, hogy legyen egy ilyen független szakértői szakbizottság, és a korábbi bizottsági alelnök vezetésével történt Nessim Kallas elnöklésével, és a strukturális és beruházási alap családban mi mindannyian részt veszünk ezekben a munkálatokban, a munkacsoportban. Egyrészt az egyszerűsítés valóban ki kell használni minden szinten, minden opciót az egyszerűsítésre meg kell ragadni, és további egyszerűsítések irányában is kutakodnunk kell. Ami a programok elfogadását illeti, ezzel kapcsolatban elmondhatom, hogy a regionális politika területén még nem elfogadott programok most ugye a tagállamok kezében vannak az interreg programok mindig hosszadalmasabbak, mert ott több embert kell összehozni, tehát ami a fő programokat illeti, az nincsenek meg az egy-egy számaim, de egy kezemen meg tudom számolni, hogy hányat nem fogadtak el, de szívesen a, tan- a titkárságon keresztül szívesen eljutatom önnek az információkat, hogy hol tartunk a programok elfogadása területén. Köszönöm, örülünk ennek az információnak, és minden információnak, amit most hivatalosan megrendelhetünk önnél. Görögországban jártunk, és tudni kell, hogy 181 prioritás évező projekt, ami a helyzet Görögországban, hány valósult meg, és hány nem. Mi fog ezekkel történni? Ugye egy egész hosszú listánk van, ezeket aktualizáltuk, és a kérdés az, hogy hogyan tovább. Köszönjük a támogatást a főigazgatóságnak. Nagyon jó volt ez az utazás, és szeretnék mindenkinek köszönetet mondani az ön főigazgatóságán. Egy kicsit beletekintettünk a regionális politika nehézségeibe ott helyben. Egyébként most magunk között szóval sokkal rosszabbnak képzeltem el a helyzetet, annál, mint amit aztán végül láttunk. Akkor egyenlőre önnel végeztünk és folytatjuk Szavosz főigazgató úrral, akit először üdvözlök a szakbizottságban, és meg is adom neki a szót, hogy válaszoljon az előadó asszony általános kérdéseire. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást, és köszönöm az előadó bevezetőjét eredményorientált megközelítésről volt szó, az európai szemeszter, a 2020-as stratégia, igen, pont ebbe az irányba akar dolgozni a bizottság, is együtt a tagállamokkal. Egyetértünk tehát a megközelítésben. De még erre visszatérek, amikor azt eredményekről fogok beszámolni. Feltett egy kérdést az Európai Szociális Alap eh, kapcsán az eredményekről. Nos, a 2007 és 13 közötti időszakra vonatkozó értékelés zajlik, és az év végén fog lezárulni. De már most elmondhatok néhány időközi jelentést, ezeket írásban is meg fogjuk küldeni önnek, és akkor a teljes képet hát a tekinteni, mert most nincsenek szlájjaim. Tehát 2007 és 13 közötti időszakban az ESZÁ-val lefettük a Lisszaboni és az Európa 2020 stratégia nagy részét. 52% oktatás, tréning, 38 lakhatás, arra számítunk, hogy mintegy 9 millió ember kapott munkahelyet, és mintegy 5 millióan formális képesítést is szereztek. Több mint 300 ezeren, akik támogatást kaptak az ESZA-ból, önfoglalkoztatóvá váltak, és 55 ezer startup is kapott támogatást. Ami a célcsoportokat illeti, következő tudom mondani alacsony képzettségűek eh, tették az összes részvevő 45%-át, a fiatalok az összes részvevő 30%-át tették ki, és egy kicsit még a eh, fókuszálok a fiatalokra, akkor azt mondhatom, hogy 24 eh, millió fiatal részvevőt regisztráltunk a 2007 és 2013 közötti időszakban. És talán még egy szó a nemek közötti egyenlőségről. A műveletek 51%-a érintett nőket és a nők munkaerőpiaci részvételét. Tehát ezek a kulcs számok az ESZA értékelésekor, és majd az ex-post értékelés számait is meg fogják látni. Nagyon fontos, hogy az ESZ-t hozzá kapcsoljuk a 2020-as stratégiához, az európai szemeszter értékeléséhez, és ez történt az elmúlt időszakban. A második kérdés az volt, hogy milyen haszna lett az új keretnek. Itt négy pontot neveznék meg. Az elsőt Walter már említett, ezt nem ismétlem meg. Az egyik új elem a nettó pénzügyi korrekció, amit nagyon hasznosnak tartottunk. Nem fogok erre részletesebben kitérni. A keretek tehát az új időszakban hasznosnak bizonyultak. Egy-két percet még két dologra fordítanék. Az új időszakban az eredmény alapú megközelítést alkalmaztuk, nagyon világos célkitűzéseket, számszerűsített célokat, közös outputokat, eredményindikátorokat, amelyekben egyetértettünk a tagállamokkal, amelyek az operációs programokban is szerepelnek. Másodszorban, és ez is fontos, létrehoztuk az egyszerűsített költség opciót, Ahogyan tudják, ez a Simplified Cost Option most kötelező minden ez a műveletre az 50 ezer euró alatt. Ez nagy segítséget fog jelenteni. Emellett a bizottság kitűzött egy másik célt is, azaz az összes a tranzak opció 50%-át ilyen egyszerűsített költségopciókkal kell lefedni 2017-ig. Szerintem már elég közel, vagy nem vagyunk nagyon közel, 25%-nál tartunk, de szerintem sikerül majd 2017-re teljesíteni ezt a célt. Végül volt egy kérdés az általános gazdasági keretekről. Az EU 2020-as e stratégiája, illetve a szemeszterrel kapcsolatos egyes tagállamokra vonatkozó ajánlások tekintetében. Az világos, hogy a foglalkoztatási főigazgatóság a core group tagja, akik előkészítik az ajánlásokat. Számunkra nagyon fontos, hogy az Európai Szociális Alap kapcsán végrehajtsák a ajánlásokat. Itt van például az ifjúsági garancia, hogy ezt elfogadta a tanács, és testre szabtuk, és ebből elkészítettünk ország specifikus ajánlásokat. Tehát az ifjúsági garancia megvalósulását nyilván a pénzügyi eszköz eh, alkalmazásának a kiértékelésével együtt tudjuk nyomon követni. Hosszú távú tartós munkanélküliség kapcsán három hete volt egy értékelés, és a jelenleg időszakban az a segítségével sikerül majd minden tagállamban ezt az ajánlást is teljesíteni. Ugyanígy a az állami foglalkoztatási szolgálatok teljesítményével kapcsolatban. Itt a kapcsolat annyira szoros, hogy az EU alapok, illetve az európai szociális alap segítségével lehet csak egyedül javítani az állami foglalkoztatási szolgáltatások helyzetét, de említhetném a szakképzést is. Éppen ezért egyetértek az előadóval. Azon dolgozunk, hogy a szemeszter ajánlásait a 2020-as stratégia célkitűzéseit és az európai szociális alap felhasználását teljesen együtt kezeljük és összhangba hozzuk. Előadó. Köszönöm szépen, köszönöm főigazgató úr, és remélem, hogy majd jövőre is eljön, amikor a mentesítést vitatjuk meg. Láthatóan örömmel jöttem most is. Néhány megjegyzésem is lenne, és konkrét kérdéseim. Köszönjük a beszámolót, és örömmel várjuk majd a jelentését 2015 vége felé. Még egyszer elmondanám, amit az előbb a Dicsi Régió képviselőnek is elmondtam, a, a hány munkahely jött létre, és hogy vajon fenntarthatóak ezek a munkahelyek, lehet ezt valahogy mérni tudjuk-e, hogy mi történik ezekkel a munkahelyekkel egy idő elteltével. A második kérdőjelem, ez tulajdonképpen vonatkozik az összes jelenlévő főigazgatóság számára. Értjük az eredményorientságot, a teljesítményközpontúságot, ugyanakkor vannak indikátorok a fellépésekre vonatkozóan. Amit ön eredménynek hív, a számomra action, cselekmény, és ami önnek indikátor, az nekem eredmény. Hát erről még elvitatkozhatunk egy darabig, de meg kell egyeznünk majd egymás között, hogy világosan mit értünk, vagy mit látunk eredményen, és mit látunk az eredményt hozó fellépésnek, vagy cselekvésnek, actionnek. Néhány konkrét kérdésem is lenne Tudná tájékoztatni a szakbizottságot a Youth Employment Initiative-ről? Említette az ifjúsági garanciát, de szeretnék többet tudni az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésről is. A 2000 és 2006 közötti időszak kapcsán csodálkoztam, hogy ez még miért nem zárult le, és milyen programok, hiszen itt nagy összegekről van szó, 100 millió korrekció, honnan jön ez az összeg, tehát a 2000-2006 közötti időszakra vonatkozóan. És van még egy kérdésem, amely a kifizetések megszakítására vonatkozik. 31 ilyen közül 30 Spanyolországgal, egy Olaszországgal volt kapcsolatos, és Spanyolországban 9 programot fel is függesztettek. Kérdezem, hogy a DG Employment eh, mit tett eh, annak érdekében, hogy ezt kezelni tudja. Azután eh, a tartalékok 2013-as jelentésben, itt elég nagy számok szerepelnek eh, Görögország és Magyarország vonatkozásában, vagy fenntartások, és úgy tudom, hogy Görögország kapcsán meg fogja vitatni hamar a szakbizottságunkkal ezt a kérdést. Főigazgató úr. Köszönöm a kérdéseket. Először is a munkahelyek eh, száma és minősége. Az értékelés, az zajló értékelés nagyon sok információt ad a munkahelyek számáról. Jelen pillanatban nincs eh, részletes információk az előző időszakra az álláshelyek minőségére vonatkozóan. Viszont az új munkahelyek esetében a minőség eh, már az egyik kritérium, amit használunk az operatív programok előkészítésekor. Tehát amikor a következő égek előkészítése zajlik, akkor igazolni kell azt, hogy azok a munkahelyek, amiket létrehoztak, valóban jó minőségű munkahelyek, és nem csak hm, valamilyen munkahely. Azután említette az output és az impact information-t, tehát a hatásokra és az outputra vonatkozó információt ugye, hogy hány munkahelyet létre, hányan mentek vissza, vagy kerültek vissza a munkaerőpiacra. A 2007 és a 13 közötti időszakra vannak adatok, de nem részletesek. Bizakodó vagyok, hogy a következő időszakra nézve már sokkal pontosabb tájékoztatást tudunk majd adni. Ha lehet, akkor még a Youth Employment Initiative-ről is néhány szót. Tehát először is eh, az összes eh, releváns operatív programot 2015. Eh, szeptemberére elfogadták. Tehát itt már teljesen készek vagyunk a munkára. Az megdövekedett az előfinanszírozás, ezt elfogadta a tanács és a parlament, és 2015. május 28-áig sor került a kifizetésekre, tehát eh, minden tagállam megkapta a 30%-os előfinanszírozást, ami nagyon eh, nagy hát előlegnek számít. Az információink szerint, amelyek hát ilyen belső információk, és ezeket tulajdonképpen még eh, majd stabilizálni kell a következő hónapokban, tehát az információim a következők A fiatalok foglalkoztatási kezdeményezésében 2014-ben 130 ezer fiatal vett részt, és 1,3 millió eurót költöttek el helyben a tagállamok erre. Tehát az első benyomásunk az, hogy ezek bátorító, biztató első eredmények, és ezek azért is biztató eredmények, mert lassan talán csökken a fiatalok munkanélkülisége több fontos tagállamban. Ennyit tehát a fiatalok foglalkoztatási kezdeményezéséről. Volt egy kérdés 2006 közötti időszakra vonatkozóan, hát nekem is elég nagy negatív meglepetés volt, hogy nem tudtunk egy ilyen, progr- olyan programokat lezárni, mint amit ön említett az érintett tagállamokkal egyeztettünk, Olaszországra van szó konkrétan, Szicíliában és Kalabriában vannak konkrét problémák, és nem tudtuk az érintett tagállamot meggyőzni arról, hogy lezárja, a, elkészítse az árszámadást, nem tudtuk eléggé ösztökélni erre az érintett tagállamot. Még zajlanak az egyeztetések, megpróbálunk megállapodásra jutni, de igazán nem tudjuk mivel erre ösztökélni őket. 37 kifizetést kell szakítottunk meg Sonyország esetében, ahogy már is említettem. Erről a következőt tudom mondani. Spanyolország sajnos az egyik rossz ügyfelünk. Hogyha megnézik az előző éveket, ez a helyzet folyamatosan ilyen volt. Készült több cselekvési terv, hogy segítsük Spanyolországot különösen a, a közvetítő intézmények kapcsán ezeket most nem tudom megnevezni mik, de velük vannak a problémák. Az administratív kapacitás sokszor nagyon alacsony szintű, és ez problémát jelent. Most lehet, hogy lesz lépés az egyszerűsített költségopció miatt, hogyha ezt Spanyolország alkalmazza, akkor ez megoldhatja majd azt, hogy megismétlődj, és nem fog megismétlődni ez a jellegi rossz helyzet. Egy rövid magyarázatot kért a görög helyzetre vonatkozóan. Nos, a helyzet a következő. Nagyon más már a helyzet, mint tavaly. A négy operatív program, eh, görög eh, program eh, idén a rezervbe került, ugyanis a számbevőszék fel egy figyelmeztetést adott ki, súlyos hiányosságokra hivatkozott és úgy éreztük, hogy az nemzeti ellenőrző hatóság tevékenysége eléggé korlátozott volt, és ezért nem lehetett folytatni ezt a négy operatív programot, ezért ezek egyelőre fel lettek függesztve, és időközben dolgozótunk, együttműködtünk a számvevőszékkel és a görög hatóságokkal, megpróbáltuk tisztázni a helyzetet, ennek az eredménye az, hogy most a közelhúzban meg tudtuk szüntetni eh, a felfüggesztést, és eh, újra folyosítjuk a kifizetéseket. Köszönöm szépen. Lenne egy kérdésem a kulcsmutatókhoz. A hosszú távú munkanélküliség a fiatal körében tapasztalható munkanélküliség, a munkahelyteremtés. Szerintem nagyon pozitív eh, momentum az, hogy a főigazgatóságok ezt saját feladatuknak tekintik, de nem lenne sokkal fontosabb az, hogy az egyes tagállamokban érdemben gyakorlati reformokat valósítsanak meg? Nem vagyok benne biztos, hogy jó ötlet az, hogy Európára lőcsöljük, toljuk át ezt a problémát, ahelyett, hogy ott oldjuk meg, ahol meg lehet ezt oldani. Ugye a szubszidiaritás elvét se felejtsük el, és önkezett a kolléganő is tessék. Sí, eh, muchas gracias, señora presidenta. Szender, köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, szintén kérdést szeretnék feltenni a főigazgató úrhoz. Köszönöm a tájékoztatást. Nos, a fizetések felfüggesztésénél voltak-e problémák a társ finanszírozással kapcsolatosan is. Tudom, hogy egyes régiókban voltak ezzel kapcsolatos problémák, erre hivatkoznak legalábbis. 75 óta létezik egyfajta táblázat, egy át, a 75-ös oldalon van egy táblázat, ahol a kockázat, a hiba kockázatról esik szó, és az hiba becslésről minden egyes operatív program esetében. A 2007-2013-as, illetve a 2014-es programok esetében. Nos, itt érdekelne, hogy a 2014-es évre vonatkozóan a becsléseknél azt látom, hogy van itt 22 spanyol program, de van 24 olasz program is, néhány német program is szerepel itt. Érdekelne, hogy mi a magyarázat ezen globális kockázatok ö, ö, szemszerűsítését illetően. Spanyolország és Németország esetében ez ugyanaz, Olaszországnál több, két, Magyarország esetében kétszer annyi, ez a mutató. Szeretném tehát megtudni, hogy itt, amikor több milliós összegekről van szó, akkor a 2014-es év hogy fog kinézni? Nem fizetik majd ki ezeket az összegeket, mert fenntartást fogalmaznak meg, vagy hogyan járnak el? Hogyan kell tehát ezt a hasábot értelmeznünk? Ugyanis előfordul, tehát itt Nyilvánvalóan vannak kockázatok. Spanyolország esetében nem tudom, hogy ezt hogyan számították ki, hogyan számolták össze ezeket a milliós összegeket. Tehát jobban szeretném megérteni ezeket a számadatokat, Szeller kolléga mondja az elnök. Nos, van egy kérdésem, az európai globalizációs alap vonatkozásában a munka, erőpiaci politika, azt hiszem, hogy továbbra is a tagállamok feladata, az elnök is utalt erre. A globalizációs alapot azért hozták létre egyrésztről, hogy ott, ahol azon régiókban, városokban, ahol különösen érintve vannak a globalizációs folyamatok ott segítőleg beavatkozzanak. Tehát, hogyha mentesítünk, vagy tehát hogyha elbocsátják nagy számban a munkavállalókat egy adott városban vagy régióban, csak azért, mert az üzemük, a gyáruk Európából az EU-n kívüli harmadik országba települt el, akkor mi ezzel az alappal beavatkozunk. Az elmúlt években azt látom, hogy erre az eszközre állandóan alkalmazzák ezt az eszközt, és rövidített eljárásban engedélyezik ezeket a kérelmeket, amelyeknek a szám az elmúlt két-három évben szignifikáns módon növekedett. Azt tűnik fel számomra, hogy itt olyan kérelmek vannak, amelyek nem is tart, nem tartoznak a globalizációs kritériumok alá szigorúan véve. Tömeges elbocsátásokról van szó itt, amelyek adott esetben a tagállamok bűnei úgymond a rossz vagy a normális konjunktúrális helyzetnek tudhatóak be adott régiókban ez uralkodik, ugyanis sajnos és tulajdonképpen nem a globalizációhoz kapcsolódnak ezek az elbocsátások. Azt tehát a kérdésem, hogy uh, itt, hogy ne legyen ebből egy saját költségvetési sor, hogyan uh, valósítják meg a kifizetéseket, itt a kifizetéseket a tagállamok kapják a szociális alapból, vagy pedig az európai költségvetés jelentős terheléseket szenvedett el, amely a jelenlegi eseményekre megy vissza, és itt vannak olyan költségvetési sorok, ahol egyfajta tartalék szerepel, és ehhez nyúltak a kifizetéseknél. Itt 50%-os a Mm, hiba arány, ami a munkaerőpiacba való újraintegrációra vonatkozik. Nos, a rendszer szempontjából felvetődik az a kérdés, noha nem vagyok, hogy itt igazából a tagállamok munkaerőpiaci politikusainak kellene ezt a helyzetet megoldani, hiszen elsősorban ők felelősek érte, főigazgató úr, mondja az elnök. Szavos úr. Thank you for the questions. Um, let me try... Köszönöm szépen a kérdéseket, egyesével próbálok válaszolni rájuk. Az első kérdése Keszter asszony. Nos, erre azt tudom mondani, hogy a szemeszter az tulajdonképpen egy kollektív fellépés jelent, ami azt jelenti, hogy a azok a célkitűzések és ajánlások, amelyeket a bizottság javasolt, csak akkor működnek, hogyha ezeket elfogadja a tagállam, illetve elfogadják a tagállamok. És ugyanez a helyzet az ESF-fel, mivel ez egy megosztott eszköz az Európai Uniós költségvetés és a tagállamok között, és ezért azt gondolom, hogy azok a célkitűzések, amelyekről most beszéltünk, a munkahelyteremtés, a fiatalok munkahelye, az oktatás képzés, kapcsán ezeket a célkitűzéseket csak akkor lehet elérni, hogyha megosztjuk a feladatokat az Európai Unió és tagállami szint között, vagyis ez a két szint mind a kettő egyformán releváns, ami a felfüggesztés és a társfinanszírozás hiánya. Nos, én nem találkoztam semmilyen olyan felfüggesztéssel, amelyet a társfinanszírozás hiánya okozott volna. Ezzel a típussal soha nem találkoztam. Ami a hiba százalékot illeti, a harmadik dolog talán, azt mondhatom ezzel kapcsolatban, hogy az egyes tagállami hatóság jelentések alapján, amelyet a foglalkoztatási főigazgatóság megvizsgál, és természetesen az Olafból kapott információk alapján elmondhatom, hogy 2014-ben 2,8 és 4 százalék között van a hiba százalék és az is kiderül, hogy az év során nagyon szorosan együttműködünk a számvevőszékkel, ami nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy legyen egy közös módszertanunk, ez meg is van. És hogyha nem illeszkednek a számok, az azt jelenti, hogy egyikünk rosszul dolgozik, vagy rosszak a tények. Nagyon fontos tehát, hogy egyformán gondolkozzunk. Ez a munka az egyes tagállami auditorokkal közösen történő munka, a jelentett hiba százalékok 80 százalékát tekintjük megbízhatónak. Aztán volt még egy pénzügyi kockázata kapcsolatos kérdés, és globálisan mi úgy gondoljuk, hogy, a, hogy, a, hogy itt 169 millió euróról van szó 2015-ben, ami az ESF átmeneti kifizetések 1,7%-ának felel meg ebben az időszakban. A végül pedig volt egy kérdés az európai globalizációs alap felhasználásáról. Talán arra emlékeztetnék mindenkit, hogy ez egy olyan eszköz, amely nem az Európai Uniós költségvetés részét képezi, vagyis ahhoz, hogy aktiváljuk ezt az eszközt, jogalkotási javaslatokat kell benyújtani. Vagyis ennek az eszköznek a használata ennek a háznak a felelősségi körébe tartozik, vagyis önök ellenőrizhetik azt, hogy nagyon szigorúan betartjuk a szabályokat, amelyeket a jogszabályokban rögzítenek. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a választ, és köszönöm, hogy eljött ide, remélem, hogy nem késő le a repülőgépet, mert egy kicsit tovább tartott most ez az eszmecsere, köszönöm még egyszer. Ezzel rátérünk a mezőgazdasági politikára, léphetőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm, hogy meghívott, és meghívtak ebbe a szakbizottságba, hogy felszólaljak, és nekem is lehetőségem nyílik arra, hogy megválaszoljak néhány előadó által, illetve tagok által feltett kérdést. 8 millió kedvezményezetje van a, van a közös agrárpolitikának, nem csak gazdákról beszélünk, hanem vállalkozásokról és helyi hatóságokról. Valamennyi európai állampolgár közvetetten is haszonélvezője ennek a szakpolitikának, amely az élelmiszerbiztonságot erősíti, a környezetet védi és a klímaváltozás ellen is felveszi a harcot. Ez a politika a különböző gazdasági tevékenységeket is összönöz, és tájvédelmi funkciója is van. Hadd mondjam el, hogy idén mit, ért, hogy mit értünk el legutóbb az éves tevékenységben is rögzített jelentés alapján. Önök is tudják, hogy a jövedelem stabilizáció, a versenyképesség és a fenntarthatóság körül mozognak ezek a célkitűzéseink. A piaci árak volatilitásától nagyban függ a gazdák jövedelme, azonban az adatok alapján azt látjuk, hogy amikor az átlagjövedelem az Európai Unióban általában növekszik, akkor ez a gazdák jövedelmére is igaz, ez is növekszik, és ez csökkenti a piaci volatilitással által keletkezett problémákat, és a gazdák nem maradnak le. Nagyon fontos a piacorientáltság erősítése. Ma az élelmiszer szektorunk sokkal versenyképesebb, és sokkal inkább gyorsan tud reagálni a piac kínálta lehetőségekre, és az export is gyakorlatilag virágzik az Európai Uniós ár színvonalban nagyon komoly szakadékok voltak, de ez a szakadék most már egyre csökken, ez is versenyképesebbé tesz bennünket, netto export, élelmiszer exportőré vált Európa, az Európai Unió, 122 milliárd euróról beszélünk 2014-ben, és az ex export áramlások évi növekedése 8%-os az utóbbi 10 évben, körülbelül évente, illetve összességében. A, ez a környezetvédelmi és vidékfejlesztési célkitűzés több mint 40 millió hektárt érintett korábban, de most már 30, több mint megháromszorozódott. 2007-2013-ban azt látjuk, hogy 8,7 milliárd eurót fordítottunk arra a modernizációra, ami 380 farmot érintett, és 125 millió eurót magán befektetésből merítettünk nagyon fontos az az új kihívások meg, fe, való megfelelés szempontjából. Az utóbbi években több mint 2,4 millió ember volt a kedvezményezetje a mezőgazdaság és az erdészet a képzési oktatási intézkedéseinknek. A legfontosabb célkitűzésünk az, hogy a versenyképességet tovább növeljük, és a gazdáknak stabil jövedelmet biztosítsunk még több információt találnak az éves jelentéseinkről, az éves jelentésünkről a dokumentumokban, de ennyit szerettem volna elmondani. Ami az új elemeket illeti, a 2014-es évet véve alapul, 2013-ban indítottuk el a folyamatot, a reform folyamatot, vagyis volt egy átmeneti gyakorlati implementációs időszak a reform kapcsán, különösen a vidékfejlesztés területén 2014-ben még mindig az átmeneti időszakban talál, voltunk találhatóak a programok kapcsán, és, és már volt új, voltak új programok is. A direkt kifizetéseknél például a zöld ekonomi területén még korábban elkezdődött ez a folyamat, de az új helyzetekre is próbálunk felkészülni előzetes készüléssel, és nagyon fontos, hogy administratív szempontból is felkészüljünk az új programokra. Ezért alapvetően változtattunk meg, változtattuk meg a struktúrát az Agri főigazgatóságban. E, az organigramunkat redukáltuk, és létrehoztunk egy speciális osztályt, amelynek a közvetlen kifizetések e, a feladata, és a greening elemekre koncentrált ezen kívül még, vagyis a környezetbarátabbá tevő elem, elemekre. És intenzíven dolgoztunk együtt a tagállamokkal annak érdekében, hogy segítsünk nekik abban, hogy fel tudjanak készülni az új programozási időszakra is, hatékonyak legyenek az ellenőrzésekben, és létrehoztunk egy egy új tanúsítványi testületi rendszert is, amelyet az új programozási időszakban már elkezd működni. Új elemeket vezettünk be a, a fizetések felfüggesztésen és meg, megszakítása, megszakítási mechanizmusa területén is, hogy így is javítsuk az, a, a hatékonyságunkat a tagállamokban. Illetve bevezett teremtünk közös értékelés és monitoring keretet is, azért, hogy az, az egész szakpolitikánk teljesítményt jobban nyomon tudjuk követni. Vagyis nagyon sok előkészület történt 2014-re. Egy váratlan eseményt is szeretnék említeni, az orosz embargót, az orosz importembargót a mezőgazdasági termékekre vonatkozóan, és ez egy óriási kihívás volt, mivel az orosz embargo, az orosz tilalom a legtöbb export árura vonatkozott, 5,1 milliárdos euróról beszélünk, hús, tejtermékek és gyümölcs és zöldségtermékek esetében körülbelül. Most már tudtuk csökkenteni ennek a tilalomnak a káros következményeit, és segítettünk a gazdáknak abban, hogy stabilizálják a jövedelmüket, illetve abban is segítjük őket, hogy más irányokba irányítsák, elirányítsák az exportjaikat. Még néhány szót szeretnék a biztosításról is szólni. Szeretnék mindenkit biztosítani arról, hogy ez a fontos szakpolitikai terület nagyon jó kezekben van. Az összes általános helyzet tavaly óta javult, 3,1 százalék a stabilitás ebben a CAP-ben, is, hogyha a, a kollektív kapacitásokat veszük figyelembe, akkor van egy olyan kockázat, hogy 2% alá kerül az anyagi küszöb a költségvetésben, vagyis hogyha a gazdákat kifizetik, mégis költség, a költségvetés végső soron egy alacsony és elfogadható szinten marad. A kollektív kapacitás a, a különböző költségvetési kifizetések kapcsán vagyis a bizottság időnként felveszi a tagállami hatóságokkal a kapcsolatot, az éves tartalék 63-ról 52-re esett vissza az éves jelentésben. Az Agri Főigazgatóság fenntartja az audit és jelentéstételi gyakorlatát az utóbbi években. Pontosan tudjuk azt, hogy hol vannak a problémák, és folyamatosan, szisztematikusan próbáljuk orvosolni ezeket, illetve ezt kérjük a tagállamoktól is minden alkalommal, amikor erre szükség van. A preventív fellépéseink jó eredményeket hoznak, és ezeket az eredményeket már a 2014-es hiba százalékok csökkenésében is látjuk. Különösen komoly előrelépés történt a tagállamokban, azokban a tagállamokban, amelyeket komoly kritika érte az előző években, például Görögország és Spanyolországban. És ez is azt bizonyítja, hogy a megfelelő ellenőrzés mellett a stratégiánk eredményes. A jövő években a tagállamokat továbbra is szorosan együttműködünk így ilyen formában a menedzsment és kontrollrendszereket javítsuk, és a hibaszázalékot is kézben tartsuk. Néhány megjegyzésem lenne azzal a kérdéssel kapcsolatban, ami a, az ország specifikus ajánlásokra vonatkozott, és az európai szemeszterre. A DG Agri és a közös mezőgazdasági politikai, politikát nem érinti közvetlenül. Ez a nagyon fontos gyakorlat az európai szemeszterre természetesen Fontos számunkra az, hogy bevon, bevonódjunk ebbe, és bevonjuk a tagállamokat a, a mezőgazdasági politika jó, lebo, jobb lebonyolításába a következő évek során. Megpróbáltuk már felvetni ezt a témát, amikor a tagállamok a fejlesztési programjaikat módosítják, akkor mindig elmondjuk a véleményünket, és azokat a módosításokat fogadjuk csak el, amelyek érdemben javítják az európai adófizetők pénzének felhasználásának a hatékonyságát, vagyis a tagállamoknak megvolt a lehetőségük, hogy, modif- hogy modifikálják a programokat, és ezeket a változtatási időpontokat mindig ki lehetőségnek tekintjük. A programok elfogadásával kapcsolatban elmondható, hogy néhány intézkedés, amelyet az múltban elfogadtunk, nem biztos, hogy elfogadunk, elfogadjuk ezeket a jövőben is, mivel az adófizetők pénzét nem biztos, hogy bizonyos modifikációkra fel lehet használni. Természetesen nagy örömmel dolgozunk együtt továbbiakban is a tagállamokkal, és annak is örülnénk, hogyha a ment mentesítési vagy tehermentesítési határozat keretében a tagállamok felismernék, hogy mennyire fontos ez az elem. Azt hiszem, hogy most leállok, de természetesen örömmel várom a kérdéseket. Vielen Dank, die Thank you very much, uh, Director uh, General Pleva. Köszönöm szépen, főigazgató úr, csak néhány kérdésem lenne gyorsan megpróbálok világosan és gyorsan fogalmazni. Vannak kételjeink a számok tekintetében. Az éves tevékenység jelentésben néhányat már verifikált, de még mindig van egy kérdésem, és lehet, hogy kihasználhatjuk, hogy a DG régió is képviselteti magát. Az éves jelentés szerint 58%-a az EU népességnek él vidéken, és alapvetően vidéki területen, 16. oldalon van de egy másik jelentés szerint az EU lakosságának 75%-a választotta a városi életformát. A DJ régió adata pedig a lakosság kétharmada él városi környezetben. Nem lenne jobb némi kis több szinergia a főigazgatóságok között, mert úgy tűnik, hogy nem ugyanazt a nyelvet beszélik, és ez elég érdekesnek tűnt számomra. A második dolog. Van egy, a négyes számú kulcs teljesítmény indikátor, ez pedig a foglalkoztatási ráta vidéken. Én azt mondta, hogy ez 14, 2014-ben stabil volt. Én most magamnak teszem fel a kérdést, hogy tudja a bizottság elmagyarázni azt a tényt, hogy egyrészt folyamatosan csökken a gazdák száma, másrészt pedig a vidéken stabil a munkanélküliségi ráta. Nem tudom, hogy minden agrárrégióra igaz ez a globális értékelés. Azután a felfüggesztésekről is szeretnék rákérdezni hogyha az ipárt kapcsán, ez egy törökországi program, ez, ez ugyanaz a felfüggesztés, mint tavaly, vagy rezerváció. El tudnám mondani, hogy mi azóta a helyzet. És még egy utolsó kérdés, mert azt hiszem, hogy kezdünk nagyon elfáradni, ezért egy kicsit könnyebb, filozofikus kérdést is szeretnék feltenni. Úgy emlékszem, hogy szeptember 7-én volt egy agrárdemonstráció, egy tüntetés Brüsszelben. Az emléleménye szerint ez az utolsó tüntetés azt jelzi, hogy a DJ Agri által elhatározott összes célkitűzés teljesen fedi a valóságot. Ez szangban van azzal? Erre a elég szemtelen kérdésre válaszolnék először, aztán majd sorrendben válaszolok, inkább sorrendben válaszolok. Tehát a statisztika, hogy a lakosság hány, mekkora hányada él vidéken. Nos, nem saját magunk készítjük ezeket a számításokat, az értékelésünk alapját különböző statisztikák, statisztikai források jelentik, és hogyha különböző forrást használ az ember, akkor más adathoz jut. De egy világos statisztikai adatunk van arról, hogy hány kedvezményezetje van a politikának, hány gazda vesz részt a programjainkban. Tehát azt hiszem, hogy nem igazából nehéz eh, pontos statisztikai adatokat találni arra vonatkozóan, hogy a kapnak hány kezdeményezetje van. De hát ugye statisztikák eh, a vidéki lakosság arányának tekintetében a definíciótól is függ, és hogy milyen területekre terjesztik ezt ki. Megpróbáljuk közösen értelmezni az adatokat. Nincs itt rivalizálás a fő igazgatóságok között, hogy most mindenki ki akar többet városinak vagy vidékinek titulálni. ami a gazdatüntetést illeti. A gazdatüntetés elsősorban a tejipari helyzettel, a tejágazati helyzettel függött össze, és ennek az oka az volt, hogy miután megszűnt a tejkvóta az EU-ban, már említettem azt is, hogy van egy orosz embargó, amelyet Oroszország a tejtermék importra vetett ki. Tehát nagyon rövid idő alatt történtek ilyen dolgok, és ez túlkínálatot eredményezett a tejpiacon. És miután a kereslet csak csak egy mértékben nőtt a fejlődő országokban. Ezek a tényezők eredményezték ezt a túlkínálatot, és a, ez ugye nyomás alá az árakat, ez vezetett a gazdatüntetéshez. Persze kell intézkedni, hogy enyhítsük a helyzetet. Már említettem, ami az orosz embargót illeti. Már tavaly bevezettünk néhány intézkedést, és idén is, ön az idei évet említette, tehát szeptemberben egy rendkívüli tanácsülésen bevezettük az úgynevezett szolidaritási csomagot 500 millió euró eurót szánunk a probléma kezelésére, hogy enyhüljön a gazdák helyzete. Egy másik lehetőség az, hogy jobban diversifikáljuk az exportot. De ezzel az új csomaggal nagyon nagy rugalmasságot, mozgásteret adtunk a tagállamoknak, hogy válasszák ki azt az intézkedés, ami a saját konkrét problémáikra egy európai régióban a legalkalmasabbnak tűnik, nem csak a tejágazatban, hanem mondjuk az állattenyésztés területén is. Tisztában vagyunk a problémával, és az megfelelő intézkedéseket próbáljuk meghozni. Ami az IPAT törökországi projektet, vagy programot illeti. Szeretném megerősíteni, hogy folytatódik, tehát megmarad, fennmarad a reservation, azaz állnak a kifizetések, de azért az előző évhez képest javult a helyzet. Köszönöm szépen. Ayala Sender képviselő. Elnézést, még egy nagyon fontos kérdést elfelejtettem a foglalkoztatás, vagy vidéken ugye csökkent a mezőgazdaságban a foglalkoztatottság vidéken. Ugye, ha van innováció a mezőgazdaságban, akkor csökken a foglalkoztatás. De a mi politikánk része az is, hogy jöjjenek létre munkahelyek vidéken, és a gazdák sokszor ugye itt élnek, de más tevékenységet is végeznek, és próbálunk segíteni nekik, hogy például foglalkozzanak agrárturizmussal, vagy más üzleti vállalkozásba is fogjanak a mezőgazdasági termelés mellett. És az azért pozitív, hogy bár csökken a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma, a foglalkoztatottság vidéken nő, annak köszönhetően, hogy a kap a közös agrárpolitika nem csak az agráriummal foglalkozik, hanem azzal is, hogy fenntartható módon fejlődjön a vidék. Ez a politikánk célkitűzése. Tehát foglalkozunk például a hátrányos helyzetű régiókkal, megpróbáljuk ezeknek a régióknak a vitalitását és a foglalkoztatottságot ott is megőrizni. Ayla Sender, kolléganő. Muy rápido, yo solamente quería preguntarle que... Csak egy kérdést szeretnék feltenni. A kap reform kapcsán olyan helyzet alakult ki, amikor is a közös agrárpolitika fontos döntéseket hozott, például a szubszidiaritás kapcsán. Most már van lehetőség arra, hogy a tagállamok úgy hajtsák, meg a kap, hajtsák végre a kap rendelkezéseit, ahogy nekik a legjobb, nyitott módon, nem mereven. Én Spanyolország nevében tudom mondani, hogy nem jól alkalmazzuk, vagy hajtjuk végre, és elég sok a probléma. Szeretném tudni, hogy eh, a tagállamok mennyire képesek, vagy nem képesek eh, felhasználni a kap keretében nyújtott támogatásokat, és ez mennyiben hat ki majd azokra a problémákra, amikre derül, amikor számításokat végzünk, kap és a vidékfejlesztés közötti átmenet is érdekes. Ez a kap reform elég szívvel kerül lebonyolításra. Tehát mit vár ön a kap alkalmazásától? A spanyol gazdák még mindig nem tudják, hogy mit, mennyit fognak kapni hogyha a 2014-es reform megvalósul, nem a tájgazdaságban, hanem más területeken. Ezután a bejelentett reform vagy fél reform kapcsán van egy olyan lehetőség, hogy lehet problémákat, hibákat korrigálni. Az elnök a vidékfejlesztéssel kapcsolatos helyzetről szeretnék szólni amikor például 0,4%-os hiba arány jön Angliából, és ezt hatra korrigálják, vagy Görögországból bejön egy 2% és ezt 8-ra kell följavítani, hát ez már nem el, vagy itt van ilyen 0,9, amiből aztán 8,9% lett a korrekció után. Ezt nem lehet egyszerűen elfogadni, azzal a mottoval, hogy hát ez van, és ennek nincs semmilyen következménye, aztán az akreditálásra vonatkozóan. Ugye én azt mondta, hogy korrigálják a hiba kvótákat, de hát ez örökké így fog menni. Köszönöm a válaszát előre is. I will uh, reply in order. Sorrendben válaszok a kérdésekre. Először is szubszidiaritás 2014-2020 közötti időszakban. Az igaz, hogy a reform kapcsán, amelyet az Európai Parlament, a tanács fogadott el a bizottság javaslata alapján, most nagyobb mozgásterük van a tagállamoknak, és remélem, hogy nagyobb felelősséget is felvállalnak majd a tagállamok az implementálásért. A mezőgazdaság nagyon diversifikált. A tagállamoknak vannak eszközeik arra, hogy konkrét kérdéseket máshogy kezeljenek különböző régiókban. Hogyan kezeljük ezt a problémát, és hogyan értékeljük ezeket az új elemeket, amelyeket a tagállamok majd 2014-2020 közötti időszakban alkalmaznak. Már említettem, hogy elkészült a Common Evaluation and Monitoring Framework, egy közös értékelés és monitorozási keret, 23 indikátorral, itt vannak fontos közgazdasági indikátorok és más típusú mutatószámok is, amelyeknek a segítségével tudjuk értékelni a politika sikerét vagy teljesítményét hiszen ez a szakbizottság is azzal foglalkozik, hogy hogyan teljesítenek a szakpolitikák. Az új eszköztárt értékeljük majd a jövőben, hiszen most még 2014-ről beszélünk, és 2014-el kapcsolatban már elmondtam, hogy hogyan tudtuk értékelni a politika eredményességét. A második kérdés még talán még egy megjegyzés a 2014 20, 2020 közötti időszakra vonatkozóan. Miután ennek a folyamatnak az alapja a bizottság viszonylag egyszerű javaslata, de a kap reform eredményeképpen minden sokkal komplexebb lett. Most ezért az egyszerűsítéssel kell foglalkoznunk. A biztosunk fontosnak tartja, hogy megkorrektül végrehajtsák a kapot, és akkor legyen egyszerűsítés. Ez megint csak a tagállamoknak és a parlamentnek kell elfogadni a mi javaslatunkat. Már felvázoltuk a legfontosabb, elkészítettük a legfontosabb rendeletek, rendelettervezetet az egyszerűsítésről, az érintetteket, parlamentet és eh, a tanácsot is kérjük arról, hogy eh, álljanak elő javaslatokkal, amikor az egyszerűsítés különböző elemeit vitatjuk meg, és a tagállamok és a parlament is ezt teszi. A feladatunk most az, hogy egyszerűsítsük a végrehajtási és a delegált jogi aktusokat. Ami a topapokat eh, illeti, tehát a nemzeti költségvetésekből történő eh, kifizetéseket vagy eh, borítékokat, illetve hogy milyen hibarányt közölnek a kifizető ügynökségek. Az igaz, hogy amit ön is említett, elnök az, hogy abban az esetben jelentős mértékben megnöveltük a hiba arányt, aminek az alapját az ügynökségi statisztikák képezték. Egy nagyon világos módszert alkalmazunk arra, hogy hogyan is járjunk el, annak érdekében, hogy a valós és észszerű, megbízható hiba arány szülessen meg. Ahogyan ez az éves tevékenységi jelentésben is benne van, az összes rendelkezésre álló információt is figyelembe vesszük, azon túlmenően, amilyen információt a kifizető ügynökségektől kapunk. És ezért e, így felfelé vittük az ő általuk megbecsült hiba arányt. A saját auditunk, a bizottsági audit eredménye és tükröződik eh, azután ebben az általunk megállapított hiba arányban, amit a számvevőszék is ellenőriz. Figyelembe vesszük a kifizető ügynökségek eh, és a különböző tanúsító eh, intézmények adatait. Az igaz, hogy nem vagyunk elégedettek, amiatt, hogy hát növelni kell a, a hiba arányt. Sokkal jobb lenne, hogyha az ügynökségek statisztikai adatai alapján megállapított hibaarány valós lenne. De hát itt vannak ezek a különbségek, és nem rossz hiszeműen járnak el az ügynökségek, hanem inkább az ellenőrzésnek vannak gyengeségei az ügynökség által végzett ellenőrzéseknek. Ezért azon dolgozunk, hogy javuljon az ügynökségek által alkalmazott ellenőrzési rendszer. A gyakorlatban azt csináljuk, hogyha a hiba arány 2 és 5 százalék közötti a mi értékelésünk alapján, illetve különösen, hogyha 5 százaléknál magasabb, akkor jön a reservation, és akkor egy cselekvési tervet kell elkészíteni és végrehajtani, és ellenőrizzük, hogy ez teljesen végrehajtásra kerül-e. Ez az intézkedés segít majd abban, hogy a jövőben megbízhatóbb és jobban ellenőrizhető legyen a helyzet, tehát az ügynökségek számára is ne legyen ilyen nagy különbség a mi értékelésünk, illetve az ügynökségek értékelése között a hibarány tekintetében. A kapreform keretében eh, nagyobb szerepet kapnak a tanúsító testületek, ők lesznek eh, felelősek azért, hogy ellenőrizzük a, ellenőrizzék a kifizető ügynösségek statisztikáit, és eh, értékeljék azt is, hogy a kifizető ügynökségek minden szempontból megfelelően értékelik-e a hibarányt. Tehát a jövőben kevesebb helye lesz a topapoknak, a nemzeti borítéknak, és ezért könnyebben lesz, lehet majd megbecsülni a, vagy értékelni a hiba arányt. Sok esetben azonban nagyon közel áll a fizetőügynökségek és a mi hibarány számunk, de ugyanúgy is említett, azért valóban létezik ez a diszkrepancia, és együtt dolgozunk a tagállamokkal és a kifizető ügynökségekkel, hogy csökkenjenek ezek a különbségek. Gebe ich Ihnen einen aus? Denn, um... Ähm, Nos, um, mindenkit nagyon örül ennek, amit mondtam. Most uh, önnél azt olvastam az éves tevékenységi jelentésben, és csak köszönetet tudok mondani az átláthatóságért, és azt kérem, hogy ezt őrizzék meg a jövőben is. Köszönöm. Még egy jó óránk van, és négy főigazgató vár meghallgatásra, tehát szigorú rendszert vezetnék be, elnézést, hogy ilyen sokáig várakoztattam önöket. A jó hír az, hogy most már a költségvetés 80%-át magunk mögött tudjuk, mint minden évben tessék.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 szabályok alapján nagyon elkötelezett munkával képesek voltunk arra, hogy azonnal vakcinákat juttassunk el a, a fertőzött területekre, amelyek átmentek a klinikai vizsgálatokon, óriási áttörést eredményezett a rák elleni harcban is a hipoxia sejtkutatási projekt, ebben most részletesen nem mennék bele, és nagyon jó előrelépéseink vannak az elektronikus járművek elemek, elemeinek tárolásában és újrafelhasználásában, ami óriási környezetvédelmi lépés, és van egy hetes keretprogram kihatásairól szóló jelentés, amely néhány nappal ezelőtt jelent meg, ebben nagyon sok információt találnak, és nagyon komoly érveket amellett, hogy ez miért sikeres program, a következő napokban kérem nézzék meg ezt a jelentést. Konkrét eredményekkel ö, már járt a tanulmány, de azt látjuk, hogy a versenyképesség területén 62%-ot egyértelműen az innovációnak és a kutatásnak tudhatunk be. Németország tudja azt, hogy a kutatás és a fejlesztés, az innováció a legfontosabb eredete a fejlődésnek, de itt nem csak tudományos eredményekről beszélünk, hanem nagyon fontos az is, hogy megfelelően kezeljük a pénzügyi, a forrásokat, a koordinátor képzések, oktatások segítségével próbáljuk elérni, hogy a hiba százalék csökkenjen. 5 százalék a, a hiba százalék és a számbevőszék nagyon érdekes megfigyelést tett, és ezzel teljes mértékben együtt is értünk. A legtöbb hiba egyszerűen a program komplexitásából eredeztethető, és ezért a 2020-as horizont esetében nagyon harcoltunk azért, hogy radikálisan egyszerűsítsük a, a rendszert, és ebben a parlament nagyon komoly szövetségesünk le kell egyszerűsítenünk a folyamati szabályokat, legyen egy forrás, a, az egész elektronikus workflow, elektronikus aláírás is általában felesleges. Capellio asszonyt emelném ki a parlamentből, aki nagyon sokat segített nekünk az egyszerűsítés bevezetésében, és ennek köszönhetően a hiba százalék le is fog menni az a 2020-as Horizont program gyakorlati alkalmazásának pillanatában ez valószínűleg ki is fog derülni, hiszen hogyha egyszerűek a szabályok, akkor a kedvezményezettek, a rendszer használói nem fognak hibázni, kevesebb lesz a hiba százalék és a frusztráció is, és ezért nagy reményekkel nézünk a Horizon 2020 elébe, Természetesen folytatni fogjuk a munkát nagy kampányjal, még a hetes keretprogramban tovább szeretnénk csökkenteni a hiba százalékot ennek a kampánynak a segítségével is. Minden koordinátorunknak karácsonyi képes tapot és újév üdvözletet is szoktam küldeni, amelyre elsősorban azt írom rá, hogy legyen olyan évünk, ahol a hiba százalékot tovább csökkentjük. Ez egy nagyon fontos célkitűzés. Végül szeretném megemlíteni röviden. Megint csak az egyszerűsítés érinti ez az online konzultációs tanulmány eredményeit, és majdnem mindenki azt mondta, hogy a Horizon 2020-as szabályok valóban óriási lépést jelentenek a radikális egyszerűsítés irányába. Az egyetlen negatívuma ennek az, hogy rengeteg javaslattal árasztottak, árasztottak el minket, 65 ezer javaslatról beszélünk, ez is az egyszerűsítés miatt van, egyre vonzóbb ez. Ezt tudtam elmondani rövid bevezető gyanán, de szívesen várom a kérdéseiket. Köszönöm die Berichterstatter. Köszönöm a jelentéstevő kapszót. Thank you very much, Direktor. Köszönöm szépen, igazgató úr, és köszönöm ezeket a konkrét példákat, és mivel pontosan erre van szükségünk, konkrét példákra, eredményekre. Néhány kérdésem van csupán. Az egyik kérdés az kapcsolódik, amit elmondott. Ugye a Horizon 2020-tól várják az egyszerűsítést, és helyesen mondta az, hogy a hibák legnagyobb része a komplexitásnak tudható be, amiatt történnek hibák, mert túlságosan bonyolult ez. Miért kell azonban várnunk a Horizon 2020-ra? Miért nem lehet egyszerűsíteni korábban már? Miért kell erre várnunk? és ön is említette, 70, ha jól értettem, 75 ezer javaslatról van szó. Ez mind KKV-kat is jelent, új vállalkozókat. Lehet, hogy ez is emelni fogja a hiba százalékot a Horizont 2020, hogyan fogja ezt orvosolni. Aztán a hetedik keretprogram kapcsolatban is van egy kérdésem, az F EP7 értékelése folyamatban van, remélem, hogy az eredményeket megosztja velünk nem sokára. És az volt a kérdésem még, erre megvan már a részletes válasz, de az éves jelentésben azt mondja, hogy a jelenlegi FP7-et 2020-ban egészíti ki. Ez mit jelent? Ez rögtön feltörik ugyanis, és itt van egy nagy kérdőjel benne a tekintetben és ön is tudja azt, hogy nagyon, én nagyon aggódom a, a tekintetben, hogy ez túlságosan bonyolult és koordinálni kell. A gyakorlati alkalmazás felelőssége az FP7, az FP7 kapcsán különböző fő igazgatóságok között oszlik meg. Azt hiszem, hogy hét főigazgatóság is részt vesz az irányításban, és vannak kiszervezések is, külső partnereket is igénybe vettek, vagyis ez is már egy nagyon bonyolult szervezési struktúra, de hogyan tudják ezt, ezt koordinálni, hiszen minél több szereplő van, annál nehezebb a koordináció. Ez a, ezek az első kérdéseim, hogyha még valami eszembe jut, akkor szólok. Köszönöm. Köszönöm szépen. A kérdés ugye az, hogy miért nem egyszerűsítettünk radikálisan a hetedik keretprogramon, ezt nem tudom. Azonban, hogyha így jártunk volna el, akkor akkor az egész ügyrendi szabályzatot fejetehére kellett volna, hogy állítsuk, ami azt jelenti, hogy legalább másfél évig eltartott volna ez, hogy leegyszerűsítsük a, az FP7-et, és ennek nem lett volna értelme, mivel hogy ez már majdnem egy kifutott program. Aztán ön is mondta jogosan azt, hogy valóban az újonnan érkezettek emelik majd a hiba százalékot, de ugye azt is látjuk, hogy nagyon sok NGO, kis és középvállalkozás már érkezett a Horizon 2020-ban, nagyon sok, sokat foglalkozunk a képzéssel, tájékoztatással, hogy elkerüljük a hibákat. Ami az illeti, hogy ez az FP7-es projektek még meddig kísérnek el minket, mivel van egy kis hátul terheltség az FP7 miatt, ezért a legtöbb program 2019-2020-ig még el fog kísérni minket. 2016-17-ben azt látja majd, hogy itt van egy csúcs a számok tekintetében, és aztán fokozatosan csökken ez a szám a hiba százalék és a munkánkkal kapcsolatos párbeszéd azt mutatja, hogy az 5 százalék helyett 3 százalékra fogunk törekedni a, törekedni a jövőben, nem tudok csodákat tenni, de számos projektet kiválasztottunk, és valóban óriási számokkal dolgozunk, szerintem ez hozzájárul a munkahelyteremtéshez is, és csökkenni fognak a hiba százalékot. És az utolsó kérdés azt hiszem, hogy Grasselin asszonynak is aggasztó ez, hiszen ő is említette, hogy olyan sok mindenki részt vesz ennek a gyakorlati alkalmazásában mind a két program esetében. Ez igaz is, hét különböző főigazgatóságot kellett itt összeboronálnunk, nagyon sok közös feladatkör van, vagyis ebből a szempontból valóban ez egy olyan program, amelyet különböző eszközök különböző utakon implementálunk, és ezért a Horizon 2020-ban létrehoztunk egy közös támogatási központot, Common Support Center-t, amely az egészet összefogja, vagyis egy bizonyos kedvezményezetnek, a CNS-nek vagy a Fraunhofernek mindegy, hogy a DG Connectnek vagy egy végrehajtó ügynökségnek nyújtsa be a kérelmet, ugyanazok a szabályok, vagyis csak egyféleképpen lehet értelmezni a szabályokat, csak egy jogi egység, jogi osztály értelmezi a szabályokat, Régen az volt a helyzet, hogy minden igazgatóság másképp értelmezte ezeket, de most ezt leegyszerűsítettük egyre. Az informatikát egy osztály végzi, ez az egyik legnagyobb eredményünk, hogy harmonizáltuk például az informatikai rendszert. Aztán a végrehajtó ügynökségek irányításában és a a közös vállalkozások irányításában is részt veszünk, sőt, felelősséget is vállalunk, ami azt jelenti, hogy ha valami nem úgy megy, ahogy szeretnénk, akkor leblokkoljuk, vagy radikális módosítást kérünk. Azt hiszem, hogy mindent megtettünk azért, hogy a mérlegek, a, az egész rendszer egyensúlyban maradjon és harmonizáltan alkalmazhassuk, és a megfelelő többletértéket létrehozok a társadalmaink számára. Ajánl Zender aztán következik. Köszönöm, Önök asszony. Köszönöm a főigazgatónak a tájékoztatást. Kaptunk ehhez egy jelentést is. Ezek itt olyan programok, ahol tulajdonképpen nehéz felismerni, hogy ki is jár el megfelelően, mert az eredmény meglehetősen elvont. Ezért igencsak örülnék, hogy az ezévi menteti, mentesítéskor, mielőtt dolgoznánk ezzel az anyaggal, részletekbe menően kapnék tájékoztatást. Megpróbáltam, kértem is az asszisztensemet, hogy kérjen tájékoztatást de mindenféleképpen olyan információkra van szükségünk, amikre szükségünk van. Az egyes sikerekről és problémákról többet kell megtudnunk, hogy tudjuk, hogy mi az adott kudarcok oka vannak más szakpolitikák, amelyek hasonlóak és szintén összetettek. Én a közlekedés ügyel foglalkozom. Olyan politika ez, ahol szintén vannak pályázatok, de itt a Horizont 2020 esetében jó lenne az egyes programokat és projekteket megvizsgálni tagállamonkénti bontásban. Kérem önöket erre, kérem, mert az én asszisztenseim nem jutottak előre, nagyon nehéz a megfelelő információkhoz hozzájutni. Akkor láthatunk bizonyos trendeket. A 37. oldalon azt látjuk, hogy az EMAS cél kitűzései nagyon jelentősek. Német, Dánia vagy akár Svédország is vissza nyúlnak ezekre, ezekhez. A mércét esetleg nagyon magasra helyezték. Svédországban itt van ez a 10%-os célkitűzés, én ezt egy kicsit túl optimistának tartom. Remélem, hogy elérik majd ennek ellenére. Aztán vannak olyan országok, akik jobb eredményt is felmutathatnának, de mégis hanyatlanak. És persze örülök annak, aki jól halad. Nagy-Britannia esetében nem látok célkitűzést az anyagban. Talán úgy határoztak, hogy nem tűznek ki cél, de azt ki kellene fejteniük, hogy miért is van így. Aztán az is érdekes, hogy a célkitűzések, a százalékos célkitűzéseket nem kell ellátni indoklással. Kérdés, hogy milyen összegekről van szó, milyen pénzösszegekről. Elnök, nekem is van sajnos három kérdésem a Horizont 2020 20, 56 ezer pályázó van. Hogyan kezelik ezt a hatalmas mennyiséget, hatalmas mennyiségű pályázót? És a második kérdésem az, hogy az igazgatási kiadások esetében, a Szolpáti Badis esetében 100 millió euróba került ez, és a főigazgatóságnál pedig 31 millió. Ezen számadatokról részletesebben értesülhetünk el, hogy ezen költségeket mi okozta, ki okozta. Jó lenne, hogy ezt akár utólagosan is benyújtanák. A harmadik a belső audit szolgálatok. Az önök felelőssége, nem az önök személyes felelőssége, de az ITER, az IMI a házasságon kívüli gyermekek, úgymond, amelyeket a költségvetésből finanszíroznak, amelyekért önök mégiscsak felelősséget éreznek. Hát az ITER esetében felvetődnek problémák, az IMIS esetében elhatárolódnak ettől. Mi a helyzet ezekkel, mi az eljárásmód, milyen terveik vannak, lesz majd egy találkozunk te biztossal a hetedik kutatási keretprogram globális ö, ö, fenntartás. Itt a Horizont 2020 megy majd tovább globálisan, vagy ezt elválasztják egymástól ezt a kettőt? Köszönöm. Thank you very much uh, for the, the questions. First of all, the... Köszönöm szépen kérdéseket. A sikersztori volt az ezzel kapcsolatos kommunikáció. Nem csak a spanyol képviselő, hanem a biztos asszony is elmondta, hogy sokkal több kommunikációra van szükség. Tudás határait kell kiterjeszteni, de ez nem elég. Jól is kell kommunikálnunk arról, hogy mit csinálunk. Ön említette az eredménytáblát is, ami költési célkitűzéseket tartalmaz. Már 2000-ben elfogadták a tagállamok, hogy 2010-ben a GDP 3%-át fordítják K plusz F-re, ezt nem sikerült elérni 2010-ben. A határidőt kiterjesztették 2020-ra, megint csak a kötelezettségvállalás GDP 3%-át költik kutatásra, fejlesztésre, de hát úgy tűnik, hogy ezt most sem sikerül elérni. Azok az országok, akik nagyon sokat investáltak az innovációba, ezek a legversenyképesebb országok, nem csak Európában, hanem az egész világon. Nagyon odafigyelünk erre, természetesen lehetnek multiplikátor hatásokból származó előnyök, de meg kell kérdeznünk, hogy hiszen látnunk kell, hogy szükségesek az ilyen beruházások kutatásba, fejlesztésbe, innovációja regionális szinten is. Említette, hogy milyen borzasztó sok pályázat érkezik hozzánk. És valóban az riasztó, hogy mennyire népszerű ez a program. A parlamentnek igaza volt, amikor azt mondta, hogy 100 milliárdos költségvetés kéne a Horizont 2020-nak, nem 90 milliárd, mint amennyi a végén lett. Nem hát foglalkozni kell a pályázatokkal, gondolhatják, hogy ez a szolgálatoknak is miért nehéz. Egy-két lépcsős értékelési eljárást vezettünk be, hogy világos legyen a 2020, eh, Horizon 2020-ban való támogatás feltétele, egyik feltétele a nemzetközi együttműködés, a sikerarányuk persze itt 14-ről 12 százalékra csökkent emiatt, és ez nagyon riasztó, különösen az új onnan pályázók számára, hogyha látják, hogy csökken a siker ráta. Ezzel tehát kell kezdeni valamit. Azután a rezsi költségek, administratív költségek az ERC-nél 3 ez nagyon alacsony de részletes számokat is tudok majd mondani erről. Politikai szempontból persze az IMI és a Fusion for Energy eh, is ért is a bizottság felelős eh, a közös vállalkozásokért. Az ITER kapcsán eh, Kanyete biztosra felelős, én már mint főigazgató április elej óta nem vagyok, de hát a munkatársaim persze még foglalkoznak ezzel nagyon fontos dossziéval. És végül az utolsó kérdésére mindig van egy általános tartalék, még akkor is, hogyha a kiadások 98-99%-ával kapcsolatban biztos vagyok abban, hogy minden rendben van. A játékszabályokat követem, hogyha magasabb 2%-nál a hiba arány, akkor kell általános tartalékot eh, képezni. A Horizon 2020 kapcsán azt mondhatjuk, hogy nincsenek problémák, itt a 2%-os arány alatt vagyunk, a DRC is, a Marie Curie is, eh, itt, eh, vagy a többi, persze vannak olyan programok, aminél más lehet majd a helyzet. A Horizon 2020 kapcsán ön is említette, hogy lehet, hogy jobban kellene differenciálni. De az egész program tekintetében is a két százalék alatt marad a hiba arány, akkor ilyen differenciálásra nincs is szükség. Köszönöm. Mi köszönjük önnek, és attól tartok, hogy itt a globál rezervvel kapcsolatban azért még lesznek kérdéseink, nem tanácsolnám ezt a 20-22 milliárdot és most ismét Inezé a szó. Eh, eh, Nos, elnézést. Most nem a külvilág felé irányuló kommunikációról beszéltem, hanem azt eh, szerettem volna, hogy én vagy a szakbizottság más tagja megkaphassa az országok szerinti bontásban az adatokat. Úgy értettem, hogy ezt megkapjuk, mondja az elnök. Tomorrow Holnap megadjuk az összes információt, amire szükségük van rendben. Csak ne egy teherautónyi papírt küldjenek. Köszönöm szépen. Megpróbálok nagyon-nagyon rövid lenni, mert gyorsan szalad az idő, és megpróbálok válaszolni arra a három kérdésre, amelyeket az előadó még az ülés elején feltette. Mi a, mik a fő előnyök, és ezek miben tükröződnek? Két dolgot javasolnék. Szükség van arra, hogy a millenniumi fejlesztési célokhoz legyen pozitív hozzájárulás, a másik pedig a transzparencia. Ami az elsőt illeti, azt hiszem, hogy nagyon pozitívan járultunk hozzá a millenniumi fejlesztési célok eléréséhez. Megint csak hagy mondjak néhány számot, 59 millió ember kapott támogatást élelmiszerbiztonság, 7 millióan oktatási képzési programok kapcsán, 1,2 millió általános iskolai tanárt, 37 ezer iskolát támogattunk, ezeket renoválták, vagy iskolákat építettek, 3 ezer új lányt sikerült beiskolázni a középiskolában, 25 millió gyereket oltottuk be kanyaró ellen, és 5000 egészségi központot építettünk. Tehát ezek lenyűgöző számok, ezzel járultunk hozzá bizonyos fokig a milleniumi fejlesztési célok eléréséhez. Ami a transzparenciát illeti. Hadd mondjam el, hogy a transzferencia regisztert elkészítettük, nagy erőfeszítéseket teszünk ezen a területen, és ma már a weblapunkon két eszközt találnak, amelynek a segítségével megnézhetik, hogy mit finanszírozunk, hol, mit csinál, milyen célból, ez az Aid Explorer és a Europaid Atlas. Tehát ezekkel az eszközökkel konkrétan meg lehet találni, bárkinek, önöknek, vagy bárkinek ellenőrizni lehet. Új elemek. Itt még mindig a ciklus elején vagyunk, hiszen csak múlt márciusban lépett hatályban a hatályban a jogszabály de van valami, amit Greta nagyon jól tud, a Trust Fund, az új költségvetési rendelet lehetővé tette egy európai trust fund, egy ilyen vagyonkezelőt létrehozását, és európai szinten az európai tagállamok részvételével valósult ez meg, és nem kellett bevonni más nemzetközi szervezetet. Egy évvel ezelőtt, tavaly júliusban létrehoztuk az első európai trust fundot, a közép-afrikai köztársasági válsághelyzet kapcsán. 108 millió eurós összeggel, 52 milliót már mobilizáltunk, 47 millió euróról pedig már döntés született, tehát a korábbi össze 94%-ában lesznek projektek, 26,4 millióra már megkötöttek a szerződések, és 16 milliót már ki is fizettünk. Ez teljesen új dolog. Ez is mutatja azt, hogy egy konkrét eszköz hogyan működik, ugye azonos szabályok alapján, egyszerűsített szabályok alapján gyorsabban tudunk cselekedni. Ez egy nagyon pozitív példa egy új lehetőségre, amit az új költségvetési rendelet biztosított számunkra. A harmadik kérdése az volt, hogy mik az általánosabb makrogazdasági következmények. Itt két dologra utalnék. Az első partnerországainkban, Afrikában a növekedési ráta sokszor 4, 5, 7 vagy akár 9 százalékos is. Persze szerintünk ez még mindig nem elég, mert azt kell néznünk, hogy ez a növekedés hogyan eredményez gazdagság növekedést, és hogyan osztják el ezeket. De ez valós növekedés, persze az elosztási ráta az egy más dolog. számunkra a legfontosabb az, hogy globálisan 2010-ben eh, felére csökkent a szélsőséges eh, szegénység, és eh, a szegénység is továbbra is csökken. A 1,25 dollár per napnál kevesebbből élők száma 1 milliárddal csökkent 1990 óta. Ez egy nagyon nagy mérhető hatása a tevékenységünknek is. Más kollégákhoz hasonlóan én is szeretnék hivatkozni arra, hogy van egy ellentmondás a Global Reservation és az Assurance között. Tavaly is megkérdeztek ezt, most már anticipáltam, hogy megint ez a kérdés, ezért előbe szaladok. Az a tény, hogy ezek viszonylag alacsony, és valószínűleg ez a lefelé tendencia folytatódni fog, a arány csökkenni fog. Emiatt bizakodók lehetünk, hogy egy általános dast adunk, adhatunk az általános öntetés mellett is a tevékenysége jelentésnek. Tavaly volt egy ilyen utolsó általános fenntartás, de ehhez a megközelítésünket módosítani kell, vagy el kell végezni a maradvány hibaérték elemzését, ehhez pedig idő kell, hiszen ezen már most is dolgozunk, és remélem, hogy jövőre leszünk olyan helyzetben, hogy konkrét fenntartásaink lesznek, csak konkrét kérdésekkel kapcsolatban, de nem ez a globális általános hogy nem, amikor e- hibaarányról beszélünk, akkor e, nem csalásról beszélünk, e, vagy elveszett pénzről, hanem, hanem administratív hibákról többnyire. És ezek elsősorban hol történ, következnek be? A nemzetközi szerződés, szervezetekkel kötött szerződésekben, illetve civil szervezeteknél. Ezekre a területekre koncentráljuk a tevékenységünket, hogy javuljon a helyzet. Ön említette az indikátorok, eredmények eh, kérdését, illetve hogyan értelmezzük ezeket. Van egy sor indikátorunk, ezeket megtalálják a tevékenységi jelentésben, mert közvetlenül a jogalakból következnek. Azután vannak más indikátorok, projektszintűek, amelyek lehetővé teszik, hogy a tényleges hatásokat jelezzük. Ami hiányzik, az a kapcsolat a kettő között. És egy általános rendszer, ami lehetővé teszi, hogy ténylegesen tudjuk mérni az eredményeket. Idén márciusban ezért indítottuk el az eredmény keretet, és reméljük, hogy ez lesz Eh, még idén, az utolsó negyed évben eh, az az eszköz, aminek a segítségével az általános tevékenység hatását és eh, eredményét is ki tudjuk mutatni a fejlesztési politika területén. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy anticipálta a kérdéseket is, hiszen én is és az elnök asszony is valóban ezt kérdeztük volna. Nem akarok rész részletesen vagy elmélyülten kitérni egy politikai vitára, mert azt hiszem, hogy már nagyon sok ilyen politikai vitát folytattunk le a migrációs válság kapcsán. De azt kell, hogy mondjam, hogy a menekültválság miatt az ön portfóliója mindenképpen prioritás az összes tevékenységek között. A DG DEFCO eszközei az önmegítélése szerint kielégítőek ahhoz, hogy választ adjunk erre, ezekre a kihívásokra. És tudna -e politikai ajánlásokat adni a 2014-es mentesítéshez, illetve van egy ilyen félidős felülvizsgálat, ez erősíti-e a helyzetét, hiszen, mint mondtam, az ön területe most a legfontosabb igazi prioritás második kérdés, ezt is, ennek is már elébe ment, de jövőre biztos emlékeztetem arra, amit mondott a General és a Specific Reservations-ről, hiszen az idei mentesítés kapcsán is erre még emlékeztetni fogunk mi is, és a bizottság is, hiszen a bizottság ezt említette a szintézis jelentésben azaz a digidevcode t arra akarják instruálni, hogy egyre inkább vegye figyelembe az ellenőrzésének az eredményeit, és kockázat mentén differenciálja a megfelelőségi igazolásokat, vagy nyilatkozatokat. Még egy rövid kérdés talán az IMG esetről tudna nekünk valami új dolgot is elmondani. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket. Ami a migráció menekült kérdést illeti, itt azt eh, mondanám, hogy ahogyan tudják, a eh, bizottság eh, rávilágított a probléma különböző dimenzióira, amelyek különböző EU szakpolitikákhoz kapcsolódnak. Ami a fejlesztést, politikát illeti, a gyökerekhez, az okokhoz kellene lemennünk. Tehát miért kell menekülni ezeknek az embereknek? Mi úgy gondoljuk, a mi szerepünk az, hogy a származási országokon és a tranzitországokon segítsünk abban, hogy teremtsenek olyan feltételeket, hogy az embereknek ott legyen választási lehetősége, mert sokan nem tudnak igazából választani amikor az okokról beszélünk, akkor arról is beszélünk, hogy teremtsünk olyan lehetőségeket, ami választási esélyt ad az embereknek. Mi most megpróbálunk különböző eszközöket összevonni, ugyanabba a kosárba, itt van a Trust Fund, mint egy lehetőség, ez az új alap. Azután a bizottság a következő napokban dönt majd arról, hogy az EU Trust Fundból 1,8 milliárd eurót mobilizál öt különböző pénzügyi forrásból, amelyek bizottság eh, alá tartoznak, öt különböző bizottsági szolgálathoz, tehát itt, ez az öt szolgálat megegyezett abban, hogy összeadnak pénzt abba a kosárba, ugyanolyan szabályok mentén, és meghatározva az, az eljárást. Ugyanúgy, mint más szervezetnél, ugye az a tény, hogy sikerült megegyezni, az már egy nagy eredmény, és ma egyhangulag megegyeztek a tagállamok abban is, hogy létrehozzák ezt a Trust Fundot most mit tehetünk? Meg kell próbálnunk nagyon gyorsan fog választ találni a, a menekültek igényeire, és fel kell világosítanunk a néhány saját, a gazdaságunk jellemzőiről az ideérkezőket foglalkozni kell a határ őrizettel, határmenedzsmenttel is, hogy elkerüljük azt, hogy radikális csoportok vagy ember csempészek visszaérnek ezzel a helyzettel, és hát illegális tevékenységből nagy vagyonokhoz jussanak. Nagyon szorosan együttműködünk a azokkal a tagállamokkal, akik úgy döntöttek, hogy részt vesznek ebben a csoportban. Több tagállam már igazolta a részvételt, van még két európai ország, nem tagállamok, akik szintén bejelentették a részvételi szándékukat. Úgyhogy remélem ez egy központi elem lesz, ami lehetővé teszi, hogy gyorsabban tegyük meg, amit meg kell tenni, partnerségben természetesen a partner országainkkal. ami a fenntartásokat illeti, nagy a nyomás rajtunk, hogy mozduljunk, és ezt komolyan vesszük, de ahhoz, hogy így járhassunk el, egy új a maradvány hibarányra vonatkozó tanulmányra van szükség, aminek az alapján levonhatjuk a következtetéseket. A jelenlegi megközelítés alapján nem lehet más konklúziókat levonni. Ez lehetetlen, őszintén szól Ezért újra kell definiálni a tanulmányt, ezt máshogy kell elkészíteni, és akkor jövőre már tudok nagyon konkrét megközelítéssel előállni. Végül az ING, ahogyan tudják, a bizottság úgy döntött, hogy az ING-t nem ismerjük el, nemzetközi szervezetként a költségvetési rendelet szempontjából, eh, hogy eh, projektekbe delegálhassanak, tehát eh, ilyen modalitás alatt nem születhet több szerződés. A jelenlegi szerződések kifizetését felülvizsgáljuk, vagy fizetesen megvizsgáljuk, átvizsgáljuk, személyesen hozzám kerül ez, tehát nagyon komolyan vesszük és az AIG és a bizottság, AIG bizottság elleni keresetét is vizsgáljuk. Um, Köszönöm szépen. Önök is tudják azt, hogy lesz még egy zárt ülésünk ebben a hónapban a TEFCO és az ELD eljárását a 130 nagyköveti jelentéssel a harmadik országokból, és akkor ezt a témát még elmélyíthetjük önökkel. Köszönöm szépen, egy kicsit szalad az időnk. Nekem személy szerint nem igazán tetszett az, hogy a 29-ből 9-et nem lehetett elérni a, a kifa mutatókból, de itt írásos formában is még felveszük önökkel a kapcsolatot, mert erről több részletet is szeretnénk tudni. Természetesen ez egy nehéz feladat, hogyha be hogyha ezeket tényleg befizetik a tagállamok, akkor, akkor meghívom őt egy italra. Úgyhogy már kettő ital tartozásom van. A Human Resources emberi erőforrások főigazgatóság főigazgatóját köszöntöm, az iskolákról is beszélünk majd, de még először az előadó asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy a nemek közötti egyensúly megvalósult, mindenhol ki kellene egyensúlyozni. Köszönöm. Az éves tevékenységi jelentésünk kapcsán a 2013-ban a, a rezervek megmaradtak, Hallottunk néhány választ öntől, de szeretnénk tudni, hogy mi az eredete ezeknek a tartalékoknak 2013-ban. Illetve voltak fenntartások is, és nagyon sok csalást nem tudtak felgöngyölíteni, és ebből nyilván elképzelhető, hogy le kellene vonni néhány tanulságot. Tehát tudnunk kell az, hogy az európai iskolák kormányzásában milyen javulásokat kellene elérni az, az európai ö, számvevőszék vizsgálódásai nyomán, és az európai iskolák főigazgatósága a kormányok testületének milyen szerepet adna, vagy más szereplőknek, és és a 2015-ös fellépési terv milyen szakaszban van? Talán ezt Kivinen úrhoz intézném. Nem tudom megállni, hogy megragadjam a lehetőséget, hogy egy provokatív kérdést tegyek föl. Az a kérdésem tehát, mivel az önök legfontosabb feladata az emberi erőforrás, emberi erőforrás igazgatóként az Európai Bizottságban abban áll, hogy az Európai Bizottság belső biztonságát garantálják, és kiváló legyen az emberi erőforrás kezelés, ezek a feladatok tehát, és most egy eredmény alapú megközelítésben gondolkozunk, ami már minden Európai Uniós intézményben elterjed, az Európai Bizottságot is beleérve. A kérdésem az tehát, hogy az Európai Bizottság személyzete megfelelően képzett és felkészült-e ahhoz, hogy ezeknek, ezeket az eredményeket hozni tudja, és van-e valamilyen speciális tevékenység, projekt arra, hogy felkészítsenek minden tisztviselőt erre az új megközelítésre? Én is köszöntöm az Európai Iskolai Testületek vezérigazgatóját. Köszönöm szépen. Az utolsó kérdésével kezdeném, ami nagyon fontos. Azt hiszem, hogy a bizottsági ö, munkatársak mindig készen állnak az új kihívásokra, mivel ez egy kiváló tím, mivel a lehető legjobb szűrőkön ment át ez a személyzet, és kiválóak a menedzserek is, és természetesen én szerint is példám is ezt mutatja, hogy milyen kiválóak vagyunk. Természetesen a költségvetési főigazgatóság az éllovas, de mindenki elkötelezett az új teljesítményorientált megközelítés irányában. Legközelebb nem leszek itt, de szerintem az eredmények láthatóak lesznek, nagyon motivált a személyzetünk, és szerintem megfelelünk ennek a feladatnak. Most az első kérdés következik, ami nem olyan érzelmeket óvított, mint az az utolsó. Természetesen volt egy csalási eset, ezt felgöngyölítettük, ezt felderítettük. A belga igazságszolgáltatást is belevontuk, és már le, vizsgálati fogságban is van az adott személy. Aztán volt egy számövőszéki jelentés is, egy belső audit szolgálati jelentés is, és volt nagyon sok probléma az európai iskolákban a pénzügyi menedzsment területén. Amikor viszont az irányításról beszélünk, a governance-ről, ezt ön is említett, tehát ez egy elég speciális terület az európai iskolákban, mivel 14 iskola van, amelyek teljesen függetlenek, és itt tulajdonképpen olyan a helyzet, mintha az Európai Bizottság 35 főigazgatóságának mindegyik felelősséget vállalna külön-külön, tehát nincs egy közös központja az egésznek, az egész szehermentesítésnek. Természetesen sok fenntartás volt, mit kell, mit lehet tenni. Mi a a formális útja ezeknek az orvoslásának, a, és ki a hivatalos felelős. Nos, a bizottság képviselőinek csak egy szavazata van a vezetői testületben. Önök is tudják, hogy egy nemzetközi egyezmény szabályozza az európai iskolákat, tehát egy szavazatunk van csak, és így kell tennünk meg mindent. Tehát amikor kemény intézkedésekre lenne szükség, akkor nagyon meg van kötve a kezünk, de a soft intézkedéseknél sokat tehetünk, és e tekintetben egy nagyon komoly listát tudok önök elé tárni, hogy miről is van szó. Például a Költségvetési Főigazgatóságtól áthívunk egy bizottsági közvetítő embert az új számviteli rendszer felállítására való segítségnyújtásra, aztán egy kvalifikált közpályázati eljárást is ösztönöztünk, és alapokat biztosítottunk a, a könyvelés javítására, a pénzügyi szabályzatok megújítására is sor kerül. Idén májusban ez teljes mértékben megújult, illetve továbbra is felülvizsgáljuk a pénzügyi szabályzatot. És e, felállítottunk egy munkacsoportot a Költségvetési Bizottsággal, hogy folyamatosan figyelmen, figyelemmel kísérjük a tekintetben, hogy mi történnek a belső audit ajánlásokkal, mi, a sors, mi lesz a sorsuk az ajánlásoknak. Vagyis sokat teszünk, de a kérdés az, hogy ez elég-e. Reméljük az, hogy 2015-ben már látható eredményeket látunk. Természetesen az a kérdés, hogy mi történik akkor, ha nem látunk eredményeket, és az összirányítás kérdése fel fog merülni. Vagyis ezen a ponton fel kell tennünk valószínűleg azt a kérdést magunknak, hogy a felhatalmazó tisztviselő működését mennyiben lehetne inkább átvinni az európai igazgatók kezébe, akik nyilván nem repesnek majd az örömtől, de lehet, hogy ez egy hatékonyabb rendszer lenne. És talán Kellene úrnak adnám meg most a szót? mindent meg tudok erősíteni, ami elhangzott. Valóban volt egy szerencsétlen csalási eset, az egyik iskolánk vezető könyvelője kihasználta és visszaélt a pozíciójával, egy titkos könyvelési szoftvert használt, eléggé amatőr módon próbált machinálni már a múltban is a pénzügyi forrásokkal. Erre a csalásra sok éven keresztül került sor, de 2012. májusában fülelték le ezt a könyvelőt. Mit lehet tanulni, mi a tanulság? Szinte teljes mértékben megváltoztattuk az egész pénzügyi menedzsment rendszerünket, először is a szabályainkat változtattuk meg, a belső auditorok ajánlásai kumulálódtak már, de nem igazán tudtuk elhelyezni ezeket, mivel nagyon elavult volt a szoftver. Nagyon problémás volt az új szoftver beszerzése, de aztán 9 év sikertelen fejlesztés után 2013-ban leállítottuk ezt a projektet, egy éves folyamatunk volt aztán az SAP-val, 2013. decemberétől, és ezt az SAP rendszert 2015. január 1-től használjuk a pénzügyi szabályokat megvás, megváltoztattuk, a szoftvert megváltoztattuk, és rendkívül szigorúan ellenőrizzük a workflow-kat. Ezek most már biztonságosak. És voltak problémák a linkekkel, az engedélyezések és a fizetési programok közötti kapcsolódásokkal most ezen is még dolgozunk. Minden kétség nélkül a, a menedzsment struktúráját ehhez feltétlenül meg kellett változtatnunk a képzést és az oktatást is. És ugye itt 7 országban 14 iskoláról van szó, ezért ez egy nagyon bonyolult folyamat volt. De elmondhatom, hogy most már látjuk a gyümölcseit ennek. Nagyon hálásak vagyunk Szuka asszony támogatásának, és az Emberi Erőforrás és a Költségvetési Főigazgatóság támogatásának nagyon sok ajánlást, iránymutatást kaptunk, és részt vehettünk a belső szolgálati képzéseiken, is az ő tapasztalataikat és szakértelmüket használtuk fel arra, hogy a mi területünket fejlesszük. És sajnálatos módon azt kell mondanom, hogy a 2014-es számvevőszéki jelentés még mindig csalódást okoz, azonban a 2015-ös évre azt reméljük, hogy javulás történik. Ugye mi pedagógusok vagyunk, ezért megtanultuk ezt a leckét is, mindent megtettünk annak érdekében, hogy ilyenfajta csalás ne ismétlődhessen meg. Nagyon fájdalmas folyamat volt ez a személyzetünk szempontjából, hosszú távra mentek emberek táppénzre is, betegek lettek, idegileg nem jól viselték ezt sokan, de remélem, hogy most már minden a helyes vágányon van. A számvevőszék jelentéseit és a belső auditok eredményeit felhasználva gyakorlatilag új lappal, tiszta lappal indulunk most, óriási változásokról beszélünk, és remélem, hogy mostantól kezdve, illetve nem csak reméljük ezt, hanem proaktívan azt is gondoljuk, hogy a pénzügyi, a pénzek kezelése most már stabil lábakon áll, és még Madame, Madame Szukka sem talál ebben kivetni valót. 2015-ről beszélek. Köszönöm szépen ezt a magyarázatot. De miért tartott ez ilyen sokáig? Hogy lehet az, hogy évekig tudott csalni? Ilyen sokáig nem fedezték ezt föl? Nem értem, hogy ez hogy nem fedezték föl éveken keresztül? Ez a kérdésem. És köszönöm szépen ezt a pozitív és aktív hozzáállást, mi szerint úgy döntettek, hogy a, az engedélyező tisztviselő, mint kompetencia most már önökhöz került, e, ha jól értettem. Ez egy nagyon érdekes változás, és az is a kérdésem, hogy ön főigazgatóként kiad, ma, -e, kiad -e majd egy éves jelent, e, tevékenységi jelentést? Először is én személy szerint az európai iskolák főtitkáraként minden felelősséget fölvállalok. Itt nem az én jó szándékomon múlik ez, hanem az a probléma, hogy nagyon bonyolult a konvenció, az egyezmény, amit nagyon nehezen lehet csak megváltoztatni, és most egy olyan rendszert próbálunk talpra állítani, inkább így fogalmazok, voltak pénzügyi ellenőreink, a számbevőszék minden évben ellátogatott hozzánk. Hét évig az Európai Bizottság belső auditoraival is együttműködtünk, de mit nem tettünk elege, mi volt a hibán 2012 előtt, a mindennapok munkáiban résztvevő személyeket nem terhelte semmilyen felelősség, ez volt a hibánk. Tehát minden felelősséget tisztáztunk azóta, hogy ki miért felelős, és hogyha itt vannak mulasztások, akkor ugye fentről jöhet egy autorizáció, de az, igaz, az érdemi munka a Brüsszeltől messze 14 iskolában Európa szerte folyik, és ez nem a főtitkár felelőssége, hanem azoknak az embereknek a felelőssége, akik bizonyos eszközökkel és kontrollmechanizmusok működése alatt dolgoznak napi szinten. Vagyis igen, én mindent megteszek, amire szükség van, és igen, a munkacsoportunk éppen most vizsgálja felül a szabályokat, és igen, van egy javaslat a költségvetési főigazgatóság részéről, hogy legyen több köt, központi ellenőrzés, de az ellenőreink most már most is minden egyes tranzakciót leellenőriznek minden iskolában, a központi ellenőrzés az nem, az nem azt jelenti, hogy a csillagos eget kérjük, ez megvalósítható, de helyi szinten kell a felelősöket megkeresni, és egyértelműen meg, be kell azonosítani mindenkinek a felelősségét. Csak egy utolsó kérdésem van, mivel nem válaszolt erre pontosan, hogy a 2015-ös fellépési terv gyakorlati alkalmazása milyen szakaszban van, ami ugye 2015. április 13 án adatálható. Ez az utolsó kérdésem. Van egy nagyon hosszú fellépési listánk, és, és nem csak a pénzügyön dolgozunk, vannak megjegyzéseink például a tagfelvétel részéről, a belső ellenőrzési norma gyakorlati alkalmazása a területéről és más különböző területekről is. a pénzügyi ellenőreinkkel és a belső audit koordinátorainkkal egy 2015-re létrehoztunk egy fellépési tervet, amely arról szól, hogy a legtöbb ajánlással rendelkező területen, ahol fejleszteni, javítani kell, felléptünk, vagy most lépünk fel, vagy pedig éppen most javaslunk, december e, első hetében fogunk javasolni elfogadásra az igazgatói testületben különböző fellépéseket, vagyis nagyon optimista vagyok. Köszönöm. A belső auditoroknak Defa, is, Défa úr is betöltötte ezt a szerepet. Mindenkivel megtörtént ez, hogy funkciót vált, talán jövőben más körülmények között beszélgetünk. Szuka asszony kérdése. A emberi erőforrás főigazgatóságához. Olvastam az éves jelentést, a személyzeti szabályzat miatt némileg csalódott voltam, mert 2014. január 1-én lépett ez hatályba a munkadő meghosszabbításával, akár havi szinten, tehát jó lett volna egy áttekintést adni, hogy ez a módosítás hogyan hat ki. Érdekelne az is, hogy az AD12-es kategória fölötti előre léptetések blokkolásával mi a helyzet. A staff regulation ezzel rendelkezését nagyon sokféle módon kerülik meg új pozíciókat teremtenek, tehát az, hogy az AD12-től kezdődően, és az, az újonnan létrehozott menedzsment tiszteket, vagy funkciókat illetően, hát nem is gondolja az ember, hogy mennyire kreatív a menedzsment, amikor ezen posztok létrehozásáról van szó. Ez az európai iskola talán az EU túlságosan sok támogatást ad, a gyerekek mindenre kapnak támogatást, talán jobb lenne, hogyha a szubjektum támogatás helyett inkább az objektumot, tehát magát az iskolát támogatnák az egyéni támogatás helyett, hiszen itt magasabb fizetési csoportokról van szó. Erről elgondolkodtak-e? Az én tartományomban, ha ilyen lenne a helyzet, már réges-rég megtettem volna. Köszönöm a választ. Uh, thank you. Now, when it... Köszönöm szépen, amikor a, a kérdés merül föl, hogy a, uh, az új uh, személyzeti szabályzatnak mi a kihatása, ezzel kapcsolatban nem igazán tudok semmit mondani, mivel nem igazán látom pontosan, nem igazán értettem talán, hogy mire gondol, de pontosan mi a problémája. De egy dolog biztos, hogyha előreléptetésekről van szó, akkor 100%-ban betartjuk ebben a, ezt a szabályzatot, ez az 1B függelék tárgya, és a többi személyzetre való kihatás tekintetében nem igazán értettem a problémát, de lehet, hogy ez az én hibám. mindenféle költségvetési tételeket kreálnak annak érdekében, hogy ezek az előléptetések folytatódhassanak és nagyon érdekelne, ezeket, hogy megnézzem ezeket az új ö, ö, promóciós tételeket. Elnézést, elnök asszony, de én úgy hallom, mintha önök azt mondanák, hogy mi a szabályokat, mintha meg akarnánk szegni, vagy félreértem önt? Én mind a törvények betűjét, mind pedig a szellemét azt mondhatom, hogy százszerzalékban betartjuk. A törvényalkodó a 12-ről 13-asra való lépés lehetőségét akarta megakadályozni, vagyis hogyha ki, megnézzük, hogy mit csinált a bizottság, még csak ki sem használjuk a, a, a, a teljes lehetőségi skálát, amit liabilizációnak hívunk, egyszerűen nem is merítettük ki ezt a megközelítést, vagyis nagyon szigorúan állunk ehhez, és jó lenne összehasonlítani, hogy mit tesznek például, mit tesz a többi intézmény, mivel elképzelhető, hogy még jobbak is lehetünk, hogyha esetleg más valaki jobban csinálja. Ez volt az egyik dolog. A második az a pénz, ami az iskolák, az európai iskolákhoz kerül. Nos, ez egy nemzetközi egyezmény része, és az 50-es évekbe kell visszatekintenünk, amikor erről megszületett az egyezmény. És hogyha ma ezt érvénytelennek nyilvánítjuk, akkor nem tudom, hogy a, ezeknek az iskoláknak mi lesz a jövője. Az a probléma, és ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy bármit is teszünk az iskolák tekintetében, Végső soron a gyerekek szenvedik ezt meg, a gyerekeket ejtjük túlszul, tehát betehetjük a tartalékba a pénzt, vagy bármit is tehetünk, de végső soron a gyerekeknek iskolába kell járni, ez a probléma. Vagyis nagyon nehéz itt a döntés. Persze megnyithatjuk az egyezményről szóló tárgyalásokat, de mi lesz ennek a vége? Az a probléma, hogy önök nem látják a pozitív fejleményeket az európai iskolákban. 2013-ban négy évvel az, a négy éves tárgyalások után összeállítottuk az alapelveket a költségek tekintetében. Nagyon nehéz volt ez a folyamat, de a jövőnk már biztosított. Hogyha egy bizonyos tagállam tudja, hogy mik a kötelezettségei, és több tanuló lesz ebben a tagállamban, akkor többet is kaphatunk, ami pozitívum. Most van az első éves költség megosztási évünk. Horvátország kivételével, és Horvátországot azért vettük ki, mert az elején voltak problémáik, de minden más ország betartja ezeket a kötelezettségeit. A népesség növekszik, Brüsszelben rendkívül megugrott a tanulók száma, idén 500 a több volt, mint tavaly, és tavaly nyáron a belga hatóságokkal is tárgyaltunk, és volt egyfajta kompromisszumunk arra, hogy a jövőben meglegyen az infrastruktúra. A belga miniszterelnöki kabinet elfogadta a szimulációinkat, a terveinket, Úgyhogy nagyon komoly pozitívumok történnek. Az a sötét árnyék, ami ránk vetült a csalási esetben, most ezzel küzdünk folyamatosan, de akreditált iskolákat egyre nagyobb számban hozunk létre, most már 30 van, és 20 tagállammal tárgyalok arról a lehetőségről, hogy legyen akreditált európai iskola nemzeti iskolaként náluk, amelyet a tagállam finanszíroz a saját territoriumán. Vagyis nagyon sikeres fejlemények voltak, és az egész kutatási, oktatási spektrumunkat, kínálatunkat is éppen most reformáljuk, nagyon jó helyekre bekerülnek a tanulók az egyetemekre, vagyis azt hiszem, hogy megfelelünk a feladatainknak, és a pénzügyi tevékenységünket is megfelelő szintre kell hozni, de én azt gondolom, hogy ez meg fog történni. remélem, hogy nem fognak túl gyakran meghívni erre a meetingre. Hát ezt nem tudom megígérni, mondja az elnök asszony. Az a kérdés, hogy hogy, hogy Kilenc évig tartott az, hogy a számítógépes rendszert összehozzák. Ezt nem értem. Ez mert még mindig, ezt mindig nem értettem meg ezt a problémát teljes egészében. Mi tartott kilenc évig? Nos, ajánlom, hogy az alcsoporttal vegye fel a kapcsolatot a parlamentben, és mondja el, mondják el önnek, hogy milyen nehéz egy multikulturális, többnyelvű, környezetben egy könyvelési szoftvert létrehozni. Mi 17 tagállamban vagyunk jelen, és nem lehet bármilyen szoftvert megvenni a, a boltban, ezt méretre kell szabni, vagy pedig egy olyan szoftverről van szó, ami megfelelően rugalmas, és minden irányba lehet adaptálni, mivel a pénzügyi szabályaink nagyon közel vannak az európai intézmények regulációihoz, és minden intézménynek ugyanez a problémája volt. A múltban az adaptálás tekintetén ben a szoftvereknél, és szeretném kihangsúlyozni, hogy az endben Éjjel nappal dolgoztunk 2014-ben, és a kikoptól a kólájfig eljutottunk a szoftverrel, azt hiszem, hogy ez egy re rekord, hogy milyen rövid idő alatt sikerült ez a közfélában. Volt egy nagyon rosszul működő vállalkozásunk, a régi vállalkozás rengeteg pénzt szívott el, és és soha nem fejezte be a fejleszgetéseit. Persze vannak hibák, de 2013-ban felismertük azt, hogy most már elég pénzt költöttünk ezekre a teljesen sikertelen projektekre, ezt abba hagytuk, és egy más irányt vettük és egyértelműen helyes volt ez a döntés, ez egy nagyon nehéz döntés volt, de 2013-ban ez történt. Igen. Tehát 8 évig megpróbáltak ezzel a rendszerrel együtt élni, és aztán úgy döntöttek, hogy valami újat szereznek be. Hát most ezzel kapcsolatban nem sok mindent tudok mondani. Azt gondoltam időközben, hogy talán a pénz hiányzott, de akkor ez egészen máshogyan volt. Ezt egy jó magyarázatnak tartom, személy szerint elégedett vagyok ezzel. A jelentéstevő zárszót óhajta még mondani. Köszönöm, elnök asszony. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani. Elértünk, elértük azt, hogy időben elkészültünk. Elnök asszony, köszönöm, hogy megadta a lehetőséget, hogy szólásra jelentkezhettem, kérdéseket tehettem fel, és választ válaszokat kaptam, talán egy rövid összefoglalás. A vita során a kulcsfogalmakról hallottunk, mint koordináció, egyszerűsítés, szinergia, jobb közös megértés szükségeltetik az eredményeket illetően, illetve a teljesítmény értékelést illetően. Talán még nem kaptam meg minden információt, amit ö, kívántam. Az Agri főgazgatóság esetében az adatok megbízhatóságát illetően a koordináció területén is fontos a munka javítása, a főigazgatóságoknak koordinálniuk kell munkájukat. Örülök, hogy a válaszaik a jövőre vonatkoztak, és csak optimistának hatottak, de a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság mindig visszatér, és a jövőből egyszer csak múlt lesz. Főigazgató asszonyon azt mondotta, hogy a bizottság személyzete kész az együttműködésre, mi úgy szintén készek vagyunk a mi részünkről, biztosíthatom erről önt. Az MFR-nek ezen első időszakát arra szeretnénk ö, használni, hogy a mentesítési eljárást megújítsuk, és az eljárásokban, illetve az eredmény, eredményeket illetően javulást érjünk el, de mindenhez együttműködés szükségeltetik. Mindenkit felszólítanék tehát az együttműködésre. Az európai szemvevőszék jelentését november 10-én kapjuk meg, ezután lesz egy follow-up önökkel, a biztosokkal, lesz meghallgatás és a biztosok részvételével, tehát a következő hónapokban még gyakran találkozunk majd, valamennyiükkel köszönöm. Még egyszer mindenkek szép estét kívánok, és holnap, hétfőn 15 órakor folytatjuk. Hello.